So, liebe Kollegen, Kollegen. Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. A 20-as napi rendi pont a következő. Ezt a pontot mindenképp szerettük volna napirendre tűzni. Ez az európai környezetvédelmi jog megvalósítása. Olyan törvények és normák, amelyeknek eh, meghozatalában részt vettünk és itt a megvalósítás érdekel bennünket. Pia Bucsella asszony köszöntöm körünkben. Ő a Környezetvédelmi Főigazgatóság a igazgatóságának igazgatója. Ez a Jogi Ügyek és Polgári Védelem igazgatóság, és meg is adom Bucsella asszonynak a szót. Parancsoljon! Hémen. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy a szakbizottság újra lehetőséget biztosít a bizottságnak bemutatni, hogy ö, hogyan dolgozunk a ö, közösségi ö, vívmányokkal kapcsolatban a pénzvédelmi szabályokra gondolok szükebben. Biztosunk János Patacsnik elmondta meghallgatása alatt, hogy a, végrehajtás az egyik prioritás az ő mandátuma alatt. Az új bizottság felismerte, hogy milyen kihívások előtt vagyunk. Két szolgáltat hozott létre egy helyet. Az, ez az első elem, amelyre szeretnék rávilágítani. Most két külön DG van, klímaakció és ö, környezeti, környezetvédelmi ö, DG, főigazgatóság, és a másodiknál ö, még jobban odafigyelünk, mint a múltban a végrehajtásra. Kulcs területekben, például természet, politika, hulladék és hatástanulmányok sok fontos fejlemény volt az utóbbi évben. A két a jogi egység, tehát ketté vált. Az egyik a szabálysértésekkel foglalkozik, az egyik a szabálysértésekre, tehát szakosodott, a másik pedig a megfelelés előmozdítására úgy volt lehetséges ez a kettéválás, hogy sikerült az utóbbi években növelni a létszámat. Ezt kérték önök többek között, és a parlamenti kollégák általában. Nagyon örülök, hogy azt mondhatom jelenleg, hogy gyakorlatilag minden nyelvet lefedünk az összes tagállamban. Most pedig foglalkozik néhány eh, témával. A Lisszaboni eh, szerződés hatása munkánkra, és hogyan mozdítjuk elő, hogyan fogjuk előmozdítani a megfelelést, eh, hogyan működünk együtt a nemzeti bírákkal ezen a területen. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a Lisszaboni szerződés ráirányította a figyelmet két elemre, amelyek már részei voltak a 2008-as közleményünknek. Ez azt jelenti, hogy a szabálysértési eljárás gyorsabb legyen. Az új szerződés lehetővé teszi, hogy a bizottság megkeresse a tagállamot, hogyha rossz az átültetés, már akkor, amikor a bíróság az első döntését hozza. Ez nagyon fontos új elem a szerződésben. Úgy szintén csak egy figyelmezhető levelet ír elő, abban az esetben, hogyha a tagállam nem ö, ütet át a gyakorlatba a döntést. Ezért könnyebb, gyorsabb a bizottság számára a második döntést elérni, eh, ahol eh, már büntetés is van. Ez nem azt jelenti, hogy mi a bizottságnál azon dolgozunk, hogy megbüntethessük a tagállamokat. A, az időt hogyha a, nem töltünk annyi időt a szabálysértésekkel, mint a tagállamokkal való együttműködés eltöltött idő. Szeretnék elérni, hogy jól hajtsák végre az EU környezetvédelmi jogszabályokat, és ez szolgálja a polgárok érdekeit. A megfelelés előmozdítás elsősorban a szabálysértések megelőzését jelenti. Kidolgoztunk véleménycsere, tapasztalatcsere fórumokat, ahol a cél megvizsgálni a nehézségeket a jogszabályok végrehajtásában. mutatókat használunk, táblázatokat évek óta. Ezek a mutatók, táblázatok nagyon hasznosak voltak, például a fürdővíz ügyében eredménytáblákat értek ez alatt. Ez segítséget jelent a tagállamok számára, hogy jobban tudják végrehajtani a jogszabályokat. Ezen túl ö, ö, végrehajtási akciótervet ö, dolgoztunk ö, ki. A ö, tanács erre vonatkozóan jogszabályt fogadott el, addig az átmenő időszakra, amíg sikerül alkalmazni az új szabályokat. A, polgárokat és az NGO-kat be kell vonni abba, hogy védjék a környezetüket. Mint tudják, a környezetvédelem területén a polgárok és a társadalmi szervezetek által végzett munka rendkívül fontos. Így képzelhető el a mozgósítás a környezetvédelmi kérdésekben. Így lehet felhívni a figyelmet, a kormányaink figyelmét arra, hogy jól, jobban kell átültetni a környezetvédelmi jogszabályokat. Tavaly ezen a területen a két részvételi, polgári részvételi irányelv átültetésére koncentráltunk. A nemzeti bírák olyan helyzetbe kell legyenek, hogy teljes mértékben az EU jogszabályok alapján dolgozzanak. Ezért egy programot dolgoztunk ki, legjobb gyakorlatok cseréjéről a nemzeti bírák között. Ez lehetővé teszi, hogy megbeszéljék, kicseréljék a tudás elemeket, és így jobban lehet végrehajtani az EU-s környezetvédelmi jogszabályokat. A nemzeti bírák, EU bírák, teljes mértékben ne felejtjük el, az, amit a Nemzeti Bíró megold, az nem jött el Brüsszelbe, a bizottsághoz. Két képzési programot dolgoztunk ki, az egyik a természetvédelmi törvény területén, a másik pedig a hulladékfeldolgozás területén. Litvániában, Franciaországban volt ilyen, és a következő Németországban, Szlovéniában és az Egyesült Királyságban lesznek. Ő nyár után lesz egy konferencia Portugáliában, ez összehozza a spanyol és a portugál bírákat. A visszajelzés ezekről a műhelyekről azt mutatja, hogy nem csak igény van az ilyen találkozókra, eh, hanem nagyon is értékelik a bírák. Természetesen nem mindig lehetséges jó eh, végrehajtást elérni kizárólag azzal, hogy a tagállamokat arra bátorítjuk, hogy végezzék el a munkát. Ezért a lehető legjobban kell felhasználni a magunk mechanizmusát, amely rábírja erre a tagállamokat. Négy területre koncentrálok, ezek közül kettőt a iszlami szerződés is említ. Az egyik, hogyha nincsen értesítés, és nincs átültetés a jogszabályoknak a második terület, ha nem tartják tiszteletben az EU bíróság döntéseit. A harmadik elem, amit különösen fontosnak tartunk, a fontos feladatok, mint például létrehozni a Natura honlapot, szisztemikus jogszabálysértések, tolerálni például a hulladék az illegálisak, illetve hogyha nincsen megfelelő városi víztisztító, és a az utolsó a nagy infrastruktúrás projektek hibái, hogyha nincsen környezetvédelmi hatás, vizsgálat, vagy nem veszik figyelembe a már létező természeti állapot fenntartásának szükségességét. Lehetőleg a polgárt próbálunk ezzel védeni sok esettel foglalkoztunk, például, hogy nincsen környezetvédelmi infrastruktúra, például víztisztító telep, például a hulladékválság Dél-Olaszországban 2007-ben kezdődött. Azonnal szólásértési eljárást indítottunk, és egy évvel az eljárás nyitása után került az ügy a bíróság elé. Informálhatom önöket, hogy a bíróság döntés a jövő hétre várható, március 4-én. Hasonlóképpen foglalkoztunk több szabálysértéssel a városi vízkezeléssel kapcsolatban. A vízkezelés egyik fő eleme, hogyha nem sikerül elérni a megfelelő tisztaságú vizet elég elégedettek vagyunk ezen a területen, mert sikerült választ kicsikarni több tagállamból, Belgiumból, Olaszországból, Franciaországból, Portugáliából, Spanyolországból, Egyesült Királyságból. Természetesen a megfelelő vízkezelés, víz tisztító mű nagy befektetés, ez idő is szükséges, ezért a közösségi alapok is felhasználhatók. Megfelelő ütemtervet állíthatunk elő, akcióterveket, és így a tagállamok jelentetik nekünk, nekünk, hogy hol tartanak a végrehajtásban. Egyes esetekben azonban túlzott késések voltak, eme tervek elkészítésében. Nem tudjuk kizárni azt, hogy a bíróságot meg kell keresni, és bírságot kiszabni. Ezek a nagy hatású esetek, de megpróbáljuk megfelelő időn belül és megfelelő módon kezelni a kisebb jelentőségi ügyeket és megpróbálunk innovatívan eljárni. Nagy mértékben felhasználjuk az úgynevezett pilot rendszert, amely egyfajta ö, gyors javítási rendszer, melyet a bizottság állított fel, és mely lehetővé teszi, hogy a kormányok és polgárok gyorsan találják meg a megoldást a problémára, amikor a megoldás nem születik meg a szükséges időn belül, akkor közvetlenül kezdünk el mi foglalkozni az ügyjel. Néhány kollégánk fővárosokban azon dolgozik, hogy tartja kapcsolatot helyi, regionális és nemzeti szinten NGO-kkal, polgárokkal, és így gyorsabban meg tudják oldani a problémákat, mint mi Brüsszelből. Azzal zárnám, hogy igen, a bizottságnak sikerült jelentős előrehaladást elérnie. A környezetvédelem ügye az EU-ban még nem teszi lehetővé, hogy elégedettek legyünk. Sok a kihívás, ami vár ránk például hulladékkezelés, víztisztítás, illetve lég, levegőminőség, természetvédelem. Ezek jelentős kihívások. De meg vagyok róla győződve, hogy önök, mint európai parlamenti képviselők, a jogszabály alkotói oldalon is dolgoznak, és azon a, is dolgoznak, hogy a bizottságot segítsék, hogy jobb munkát végezzen a végrehajtás ellenőrzésében ezért a Kinetvédelmi Szakbizottság munkája nélkülözhetetlen. Ez biztosíték arra, hogy az ambíciónk még nagyon magasan legyenek, a, és ez a közös európai környezetünket szolgálja. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau. Köszönöm szépen, Bucella asszony, ezt a jelentést. Az Európai Környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról felhívásának szívesen eleget teszünk, a bizottságot igyekszünk arra sarkalni, hogy legyen ambíciózus a jogszabályok megvalósításánál, hiszen nincs értelme annak, ha közösen döntünk egy jogszabályról, és ezt mondjuk másféle módon valósítjuk meg az európai jogi térségben. Ez így nem jó. Fontos, hogy a jogszabályokat mind a 27 tagországban egyformán valósítsák meg. Jó hallani azt, hogy a Lisszaboni szerződés ettéren is előrelépést jelent, tehát a környezetvédelmi jog megvalósítását ön gyorsabban meg tudja szervezni. Említette, hogy eh, sokkal gyorsabb az eljárás, pénzbírságot lehet kiszabni. A pénz az ugye legtöbbször fáj semmi szavakkal nem megy, az büntetéssel elérhető. Lehet, hogy ön ezzel még nem élt, hiszen a Lisszaboni szerződés december 31 elsőjével lépett hatályba, 2009. december 1-ével. Lehet, hogy erről még a későbbiekben hallunk öntől. Természetesen nagyon fontos az együttműködés a tagországokkal, az érintettekkel, mielőtt kényszerítő intézkedéseket foganatosítanak a bírák bevonása, ez rendben van, de inkább a helyi és regionális képviselők bevonása a munkába a fontos hiszen ezek azok a szintek, a regionális és önkormányzati szint, akik ezt a környezetvédelmi jogot megvalósítják. Én látom, hogy hol szorul a hura, hát a természetvédelemnél, a vízvédelemnél és a hulladékgazdálkodásnál itt jelentős hiányosságok vannak, és hogyha az el, legutóbbi jelentést veszem, akkor a, ez a 26. számú jelentés 2008-ban született, a számok még mindig elrettentőek. Azt írja, az öt, hogy 55 százalék a jogszabályoknak későn kerül alkalmazásra, tehát a többsége a jogszabályoknak, ez nem nevezhető még sikernek, nagyon sok teendő van még. Azt akartuk, hogy legyen egy jelentés, kértünk egy jelentést, nem tudom, hogy mely kollégáknak vannak javaslataik, észrevételeik, kérdéseik. Linda McElvin parancsoljon. Kérdést tennék fel a bizottságnak. Köszönöm először is az adott információt. A Lisszaboni szerződésben most lehet, hogy jó lenne, jó lenne egyébként néha, hogyha előlülne a beszélő, hiszen elég nehéz látni, hogy hol van, illetve hogy beszélhessünk hozzá. Nem is tudom, hol van. Ja, már látom, ott van hátul. Tehát hasznos volt az információ, nem volt túl specifikus. De ugye együtt kell működnünk a nemzeti parlamentekkel. Ezt majd később, erről majd később még lesz szó. A bizottság mit tesz a nemzeti parlamentek felé? Informálja a nemzeti parlamenteket a késedelmes végrehajtásról? Mi ennek a jövője? Hiszen a nemzeti parlamentek tagjainak is tudni kell, hogy hol nincsen átültetve a, a törvény, hogyha 55%-át nem ültetik át, ugye azt halljuk, akkor az nem helyes, hogy azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy folyton felülvizsgáljuk a dolgokat, mielőtt egyáltalán százszázalékosan végrehajtatták volna őket ez, ez az elektronikus és elektromos berendezésekről a szól irányelvre ugyanúgy vonatkozik például. Tehát a nemzeti parlamentek felé milyen információt közvetítenek, és ez befolyásolja az önök felülvizsgálati tevékenységét illetve változik-e valami akkor, hogyha hogyha önök látják, hogy a tagállamokban ne, nem hajtják végre a szabályokat. Rugalmasak tudnak ilyenkor lenni? Szépen Dagmar Bérend. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita szinte abszurdnak nevezhető. És ezt be is vallom. Ezt gondolom róla. Egy olyan uh, jogalkotási eljárásra van szükség, amely két évig eh, tart, és kb. két olvasatban valósul meg. Ezen két év alatt vannak párhuzamos tanácsi munkacsoportok, akik felkészülnek az új jogalkotásra, és eh, minden intézmény maga is eh, határoz, és aztán kiderül, hát a tagországok ezt mégsem akarják megvalósítani. Bucsella asszony egy nagyon érzékeny ember, és megpróbál belehelyezkedni a tagországok sorsába, és együtt érezni velük. Én ezt már egyáltalán nem akarom, ők nem akarják megvalósítani jogszabályokat, megpróbálják minden áron elhúzni, halogatni a megvalósítást. Németországban mindig azt halljuk, hogy hát a szövetségi tartományok, ő nekik kell ezt megvalósítani más országokban, pedig esetleg azt mondják, mondják hogy a komitológia miatt nem tudják, hogy kell megvalósítani. Tehát a, a szomorú valóság az, hogy a tagországok nem akarják mindezt, 70-80 százalékukról ez mindenképpen elmondható. Nagyon érdekesnek tartom mindezt. Az elmúlt héten Strasbourgban, amikor a bizottságot megválasztottuk, egy állásfoglalási indítványt is elfogadtunk, és ezt barozzóval egyeztettük, a bizottság elnökével. Egy új intézményközi megállapodás volt a téma. Az állásfoglalási indítmány egy része arra vonatkozott, hogy mi gyorsabb és átfogóbb információkat kaphassunk a szerződés megszegési eljárásokkal kapcsolatban Egyenlőre ezeket vagy nem kapjuk meg, vagy lassan, vagy túl későn, vagy rossz információkat fakunk, kapunk. Vannak olyan kollégák, akik a koreper ülése után nagy felháborodással megállapították azt, hogy a bizottság egyáltalán megfontolja azt, hogy nekünk adjon információt arról, hogy mely tagországok azok, amelyek a jogalkotást nem valósítják meg. Ez teljesen szimbolikus, hiszen egy olyan anyagról van szó. Én ezt ugye nem, illegál, nem legális módon, hanem illegális módon kaptam meg, hiszen legális módon erre nincsen, mm, nincsen mód. Az összes német szövetségi parlamentben ülő kollégám ezzel az anyaggal rendelkezik. Én ezt nem kapom meg, mert a tanács ezt nem akarja. És a kritika legfőbb része arra vonatkozik, hogy mi nem akarjuk azt, hogy, ne, hogy információt kapjunk a szerződés megszegési eljárásokról. Éveken keresztül szigorúan és gyakran utaltunk erre a problémára, a levegővédelemre, a talajvédelemre, és olyan területekre, ahol a tagországok nem hajlandóak a jogszabályokat megvalósítani, és ezek megvalósítását nem ellenőrzik. Mi szeretnénk segíteni a tagországoknak, de még a jogalkotás előtt. De ha már megvan a jogalkotás, akkor ez minden országra ugyanúgy vonatkozik, mind a 27-re. Amit pedig ön mondott, hogy legyen gyorsabb az eljárás, megkérdezném önt Bucsella asszony, Ön mit gondol, mitől válik gyorsabbá az eljárás? A jogalkotást 2010. március 1-ével kell életbe léptetni a környezetvédelmi jogszabályokat. Ez azt jelenteni, hogy minden ról március 15-éig kaphatnánk egy áttekintést arról, hogy milyen mértékben valósították meg a jogszabályt. Ha pedig ezt nem tették meg, akkor miért nem? Amennyiben nem kapunk egy ilyen átfogó, összefoglaló táblázatot, akkor mi írhatunk önöknek levelet, hogy írják meg nekünk, kik azok, akik nem valósították meg ezeket. Most egy ilyen pingpongszerű játék folyik köztünk és a bizottság között, és ez néha akár egy-másfél évet is igénybe vehet. Meg szeretném kérdezni, hogy terveznek-e sokkal szigorúbb eljárást bevezetni, amelyet a tanács is ismer, ahol konkrét dátumok és határidők vannak, és Két héten belül mindezeket le lehet bonyolítani. És azt gondolom, hogy a szerződés megszegési eljárást hat hónappal legkésőbb azután el kell indítani, hogy nem valósították meg a kötelező érvényű jogszabályt. Igen, a tagországokra ez kötelezően kell, hogy vonatkozik, mondja az elnök, hiszen ha egy jogszabály megszületett, akkor az kötelező érvényű, és hogyha bíróságra kerül az ügy, akkor ugye amíg megszületik a bíróság ítélet, évek is eltelhetnek. Nagyon sok helyen korai ellenőrző rendszert eh, állítottunk fel. engem az érdekelne, hogyha egy adott határidőt ismerünk, akkor hol tervezik ezt beépíteni, március 11-e volt a határidő, most eh, úgy tűnik, hogy ezt elhalasztják 2011-re de arra az ember felkészülhet, hogy ezt a határidőt be kell tartani. Uh, yes, I agree with the previous speaker, but... Egyetértek az előttem szólóval, de egy kicsit talán finomabban fogok fogalmazni. Azt hiszem, hogy nagyon sok tagállam, tagállam nem akarja végrehajtani a jogszabályokat, és ennek mindig van valami oka nem biztos, hogy teljesen pontosan megállapítható oka. De ezt nem tűrhetjük tovább, és az időrendet is kicsit fel kell gyorsítanunk. Parlamenti képviselőnként folyton az intézmények és a nemzeti parlamentek között őrlődünk. Valamiképpen meg kell változtatni ezt a helyzetet, hiszen nagyon sok tagállam nem akarja végrehajtani a jogszabályokat, és csak késlelteti és késlelteti őket. Meg kellene próbálni megállapítani, hogy mely tagállamok azok, amelyek nem akarják megvalósítani a jogszabályokat, és melyek azok, amelyek egyszerűen nehézségekkel küzdenek, és azért nem képesek ezt megtenni. Michael Tremopoulos. Yeah. You want to speak? You have to take the floor. Köszönöm, elnök úr. Olyan dologról szeretnék kérdést feltenni, amely Görögország számára aktuális, és uh, Azért is, mert az Európai Bíróság Görögország ellen hozott ítéletet az illegális hulladék lerakó kérdéséről van szó Görögországban. 2005-ben született ez az ítélet. Az illegális hulladéklerakók problémája komoly, és még nem oldottuk meg. Arra gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményét, és arról is azt is szeretném tudni, hogy van-e ezzel kapcsolatos terv, illetve hogy a hatása mi lesz ezeknek a álláspontoknak. Más nem kért szót, úgyhogy visszaadom a szót Bucsella asszonynak a szót, de úgy tűnik van még kérdés, még időben. Én csak szeretném megkérdezni, hogy kaphatunk egy listát arról, hogy melyek azok az országok, amelyekben működnek még illegális hulladék lerakók. Hm? Ja, vielleicht, wenn Sie da mal sagen, ob so Kérem, hogy számoljon be arról, hogy van egy kimutatás arról, hogy ki az, aki megvalósította a jogszabályokat, és ki az, aki nem. Utána lehet-e járni annak, hogy mely országok járnak el gondatlanul Bucsella asszony parancsoljon. So, thank you. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, a konstruktív hozzászólásokat. meg fogok próbálni rajagálni azokra a megjegyzésekre, amelyek a Nemzeti Parlament szerepéről szóltak, illetve arról, hogy a bizottság kommunikál a nemzeti parlamentekkel. Valóban nem túl könnyű számunkra időt és lehetőséget keríteni arra, hogy minden, mind a 27 tagállam parlamentjének környezetvédelmi bizottságával szót váltsunk. Nagyon gyakran a közösségi környezetvédelmi jogszabályokat inkább helyi, regionális szinten fektetik át, vagy teszik át a helyi jogszabályokba, és ezért aztán nem is 27-ről, hanem sok száz helyi parlamentről lehet itt szó. Hogyha képesek lennénk velük kommunikálni, nagyon boldog lennék, de általában nem sikerül ez nekünk. A jövőben azonban nem fogom kizárni azt, hogy a nemzeti parlamentek nek nagyobb legyen az érdekeltsége abban, hogy, hogy a jogszabályokat átültessék, ugyanis lesz ez a bizonyos lista, lista illetve hogy a, azért, mert a nemzeti parlamenteknek nagyobb lesz a szerepe a végrehajtásban. Most az, az végrehajtással kapcsolatban mit teszünk mi? Az elmúlt időkben úgy vettük észre, nagyon gyakran a bizottság úgy érzi, hogy amikor elfogadtak egy jogszabályt, akkor az a tagállamokhoz megy tovább, amely, akiknek mindent meg kell tenniük azért, hogy végrehajtsák. És mi csak akkor ellenőrizzük a végrehajtást, amikor a végrehajtási határidő letelt. Lehet, hogy ez nem valami hatékony fellépés a bizottság részéről. Ezért készítünk most el átültetési terveket a tagállamokkal, és ezeknek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy hol tartanak a végrehajtásban, és hogy hol vannak hiányosságok. Rothbérent asszonynak azt tudom mondani, hogy valóban azon a napon, amikor az átültetési határidő lejárt, és amikor a bizottság illetve a főigazgatóság nem kapta meg az átültetési intézkedéseket a tagállamoktól, akkor tulajdonképpen automatikusan megindul egy jogsértési eljárás. Nincs arra szükség, hogy 5-6 akárhány levelet írjunk a tagállamoknak, és azok válaszoljanak nekünk. A fellépést rögtön elkezdjük, és addig folytatjuk, amíg kell. Nagyon sok átültetési, jogsértési eljárás, eljárás van folyamatban, és be kell vallanom, hogy problémát okoz nekünk az, hogy vajon helyesen ültették át a jogszabályokat a nemzeti törvényalkotásba. Ez nagyon gyakran előfordul, különösen amikor regionális szinten hajtják végre a jogszabályokat, hiszen ez meg többszörözi az át, átültetési intézkedések számát, és nagyon nehéz ellenőriznünk, hogy ez valóban megfelele az Európai Uniós követelményeknek. Időnként sok időbe kerül ez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél jobban teljesítsünk, de lehet, hogy nem teljesítünk megfelelően ezen a területen. Az biztos, hogy sokszor túl sok időt vesz ez igénybe. De hogyha felfedezzük azt, hogy valami nem felel meg az EU-s jogszabályoknak, azonnal elindítjuk az ügyet. Lehet, hogy igaza van a pingpong játszmával kapcsolatban is, és a nem helyes átültetéssel is, de ez már egy egész másik kérdés. Az átláthatóság hiánya az, az Európai Parlament tájékoztatásának hiánya. Minket kötnek a, meg, a jó, jelenleg érvényes szabályok, az a kapcsolatban, hogy mit tudunk elmondani, hogy mi, milyen hozzáférést, milyen dokumentumokhoz biztosíthatunk, és megpróbáljuk a szabályokat mindenképpen betartani. amikor jogsértési eljárást indítunk, és amikor nagyon súlyos jogsértésről van szó, most az a szokás, hogy minden szakaszban, az eljárás minden szakaszában sajtóközleményt adunk ki. Ugyanis ebben dióhéjban összefoglaljuk, hogy miről van szó, hogy a bizottság mit állít, hogy mit állítanak a, tag, a tagállamok, és ezzel publikálni tudjuk, nyilvánossá tudjuk tenni ezeket az ügyeket. Aztán azt is elmondanám, hogyha önök, önök szeretnének eredménytáblákat, ezeket legkönnyebben az éves jelentésben tudják megtalálni, illetve a statisztikákban a köz, környezetvédelmi főigazgatóság minden évben statisztikát ad ki a jogsértésekről, és ezeket a statisztikákat végignézve az is, azt is láthatják majd, hogy milyen gyorsan vagy milyen lassan haladunk előre az ügyekben, és hogy hogy működik ez az egész rendszer. Még egyszer szeretném megemlíteni, a dél-olaszországi hulladék ügyet, ahol a bizottság kevesebb, mint egy év alatt bíróságra vitte az ügyet. És most még két év sem telt el azóta, hogy a bírósághoz utaltuk az ügyet, és jövő héten meg lesz az ügye kapcsolatos ítélet. A, a szokásainkhoz, illetve az általános helyzethez képest ez nagyon gyors eljárásnak mondható. Az illegális görög hulladéklerakók ügyében. Ez egy olyan tipikus eset, amikor a megoldás hoz ö, nagy mennyiségű finanszírozáshoz van szükség, mivel ö, nagyméretű infrastruktúra ö, építésre van szükség. a Ebben a, helyben, ebben a helyzetben Görögország a közösségi regionális alapokat vette igénybe, annak érdekében, hogy a megfelelő infrastruktúrát fel tudja állítani. Nyomon követjük az új hulladékkezelési rendszerek építését, és a régiek bezárását, illetve a megtelt hulladék lerakóhelyek bezárását. Hogyha valami oka lesz annak, hogy ismét eljárást indítsunk, akkor ezt meg fogjuk tenni. Jelenleg egyszerűen nyomon követjük, hogy a görög kormány által nekünk átadott menetrendhez tartják-e magukat. Köszönöm szépen, azt hiszem megválaszoltam minden kérdést. Köszönöm szépen. Pucella asszony, ezt a fontos munkát folytatjuk, a környezetvédelmi jogszabályok megvalósításának végrehajtását, és visszavárjuk Önt a szakbizottságba, majd a következő lépcsőfokhoz. Köszönöm szépen. A 21-es pont a következő. Ez az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól az irányelv átdolgozása. Egy rendkívül érdekes téma. Minden bizonyal elért önökhöz is ez a téma. Ezt a szabályozás, ez a szabályozás sokakat érint. kárhányz heinz jelentést tevő, az elv már 2003 óta létezik, és három ország akik nullát valósítottak meg mindebből, 2006 végig legalábbis, három évvel a hatályba lépés után még mindig nem csináltak semmit, és éppen ezért van igény arra, hogy ez az irányelv átdolgozásra kerüljön. Kárhánc Frórenca jelentéstevő, és ő bevezet bennünket a témába, illetve javaslatot tesz arra, hogy a bizottsági javaslatot mivel lehet módosítani. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem egyeztettünk arról, hogy a bizottság miről is beszél ma, és nem tudtam, hogy ők eh, a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása miatt vannak itt. A VEE e e irányelvnek nagyon sok hiányossága volt, amikor 2001-2002-ben definiáltuk a tartalmakat, ez világos volt a számunkra. Ez egyértelmű volt, hiszen a világon sehol máshogy nem volt ezzel összevethető szabályozás. A tagországok folyamatosan azt mondták, hogy nem csináljuk, nem tudjuk, és legfőképpen pedig nem akarjuk. Ez még ma is így van, éppen ezért uh, szívesen megmutatom önöknek ezt az áttekintést, amelyből kiderül, hogy mely országok, fontos országok azok ebben az Európai Unióban uh, hosszú uh, idők óta tagok, akik már a 15-öknek is tagjai voltak, akik uh, szinte 0%-ot valósítottak meg, egy ország egy pontot, egy másik 0,3%-ot valósított meg, lesújtó az eredmény, és lesújtó a parlament számára is, hiszen nagyon sokat fáradoztunk az irányelven, és a tagországok azt csináltak, amit akartak, beleértve az én tagországomat is. Ennek véget kell vetni hogyha ennek a parlamentnek a létjogosultságát valami megindokolhatja, akkor az az, hogy mi annak idején a tanácssal, amit elhatározunk, az megvalósításra kerül. Ha ehhez nem ragaszkodunk, akkor inkább menjünk haza, és csináljunk mást, ha ezt nem tudjuk betartatni. Ne arról vitázzunk, hogy 65 vagy 66 százalékot vasaljunk-e be, vagy 67 százalékot. A tagországokban Fontos, hogy a, mindenki ehhez ragaszkodjon. Ausztria például egy nagyon pozitív ország. Hogyha megnézzük Ausztria szomszédságát, pont az ellenkezője történik annak, ami Ausztriában, és kiderülhet, hogy nagyon sok elektronikus hulladék kerül egy olyan országba, akinek köze nincs az egészhez, és ott semmibe se kerül ennek a lerakása. Ez borzasztóan nem fair, nem csak a környezet számára, hanem a munkánk szempontjából is a nyersanyagokat nem lehet külföldre importálni. Ha itt van egy nagyon fontos pont, akkor ez az, illetve a hulladék eh, megszüntetési irányelv Fontos, hogy a lyukakat tömjük be, a hiányosságokat szüntessük meg, és fontos, hogy a gazdálkodás irányelv megérdemelje a nevét, szinte a svájci sajthoz hasonlítható, ami a lyukak számát illeti, de lehet, hogy a svájci sajt ennél még jobb is. A tagországok mindenféle érdeveket sorakoztatnak fel, például azt, hogy a regisztráció továbbra is 27 tagországban kötelező érvényű. Én arra kérem önöket, mi egy egységes belső piacon közösen veszünk részt, és elképesztő, hogy 25 különböző áfa van, e, és mégis mindent lehet értékesíteni. De amikor arról van szó, hogy vissza kell vonni a piacra a termékeket, akkor meg van kötve az ember keze, ez pedig nem hihető, és az Európai Unió e, alapelveinek is e, ellentmond, a belső piac fejlesztése szerepel az egyik oldalon, a másik oldalon a béke, biztonság. Az én országom is egy olyan ország, ahol a környezetvédelemben nagyon fontos a hulladékgazdálkodást otthon tartani. Ez nagyon-nagyon fáj a belső piacnak, nem csak a környezetvédelemnek, hanem a belső piacnak is. És arra felé tartunk, hogy a jövőben egy kis lámpagyártónak ne kelljen 27 tagországban bejelenteni a lámpáit. Péter Líze egy olyan választókerületből érkezik, ahol sok lámpát állítanak elő. Ez egyszerűen elképesztő. Éppen ezért ennek a javaslatnak még mindig helye van, meg kell próbálnunk ezt megváltoztatni, a visszavételi rendszeres termékek esetében nem egyszerű, ez számomra világos, és erre utaltam is, nagyon sok különböző áfa van, és ez megnehezíti a vállalkozások esetét. Ez nem feltétlenül a bizottság feladata, a bizottság csak segíthet, hanem a vállalkozások feladata, hiszen övék az üzlet, nekik kell arról elgondolkodni, hogy hogyan tudják gazdaságosan, környezetvédelmi szempontból vállalhatóan ezt a kérdést megoldani. Itt eh, az én elképzelésén be vannak betonozva, ami az elektronikus hulladékot illeti, megnőtt ennek az aránya, mégpedig óriási mértékben 2005-ben 859 millió tonna volt, és 2020-ban 12 millió tonnányi ilyen hulladék van, tehát 150%-os a növekedés. Engem nem a mennyiség aggaszt, hanem az aggaszt, hogy nagyon sok nyersanyagot veszítünk ezáltal. 2006-ban 1 milliárd telefont értékesítettünk, és 2000 2008-ban 1,8 milliárd handit, azaz mobiltelefon. Ha belegondolunk abba, hogy 1 millió mobiltelefonban 250 kiló ezüst van, és 9 tonna réz, akkor meg lehet érteni azt, hogy mennyi értékes nyersanyag esik ki a kezünkből, és veszítjük el ezt a gyermekeink számára is az újra feldolgozási mechanizmusok nagyon-nagyon sok országban, a Földön, Afrikában és Gánában nagyon környezet nem barát módon, illetve egészségkárosító módon történik. Tehát meg kell állítani az illegális hajóval szállítást is, és elszállítást. Nagyon fontos, hogy a tagországoknak világosítsuk azt, hogy igenis felelősségük van, és csak is ők egyedül állapíthatják meg azt, hogy hány százalékot sikerült gyűjteni, csak ők tudnak erről kimutatást készíteni. Én a tagországokat ki akartam ezt hagyni, de, és a vállalkozásoknak akartam delegálni, de más, de vannak olyan barátaim, akik ettől óvaintettek a tagországok nem fordulhatnak a vállalkozásokhoz, illetve az Európai Biztos Bizottság nem fordulhat a nagy elektrokoncernekhez, csak a tagországokhoz, de ők is világos szabályozások alapján kell, hogy dolgozzanak a hulladékgazdálkodás illetően, illetve a VEE e e irányelvet illetően. Van egy nagyon ismert európai intézet, a neve most nem jut eszembe, az elmúlt két évben vizsgálatokat végzett, és megállapította azt, hogy 400 exportált konténerből, ellenőrzött konténerből 380 volt illegális. 400 volt 380 illegális volt. Mindenütt konténerek voltak természetesen, de ezeket rosszul jelentették be, nem használt uh, árut tartalmaztak eladásra, hanem egyszerűen hulladékkonténerek voltak ezek, és ezeket olcsó módon Európán kívülre szállították, és itt van egy nagy előnyünk, nem kell speciális országokat kikeresnünk, mindenki érint, ez nagyjából hasonló mértékben, tehát nem kell ide, oda vagy amarra tekingetni, mindenkit érint ez, és elképesztően silány az ellenőrzés. Szingapurban több száz hajót találhatunk, amelyek európai nyersanyagot szállítanak. Majd a szép napon gyermekeinknek elmagyarázhatjuk azt, hogy mindenféle fejfejes nélkül miért bírtuk ezt mind importálni. Tehát egy nagyon komoly problémáról van szó és magas kvótákkal, magas arányokkal, a 65% amelyet a bizottság javasolt, fontos, hogy megmaradjon, ezt nem lehet csökkenteni, még akkor sem, hogyha bizonyos országok számára ez gondot okoz, én ezt elismerem, de nagyon fontos, hogy a magas arányok, kvóták ahhoz vezessenek majd, hogy a tagországok végre elkezdik az ellenőrzést. Ők ugyanis nagyon hiányosan tesznek eleget ennek a feladatnak. Végeznek ugyan ellenőrzést, de egy van, ez egyáltalán nem valós, valósul meg. Tehát a felelősségvállalás nagyon fontos szempont a tagországok felelősségvállalása az ellenőrzés kapcsán. Fontos, hogy ez az arány, amit említettem, megmaradjon, és az exportőr be kell tudja, bizonyítsa azt, hogy az eszközök működőképesek, amiket szállít, amennyiben ez nem mondható el róluk, nem exportálhatóak. Tehát ezt a bizonyítékkényszert, bizonyítási kényszert meg kell tartanunk, a bizottság javaslat hasznos volt, ami a gyűjtőhelyeket és a finanszírozást illeti különböző értékelések vannak. Én annál a javaslatnál maradok, amelyet uh, még annak idején készítettünk, mi szerint az eszközöket az önkormányzatoknál a gyűjtő helyeken kell kifizetni a vállalkozásoknak. Ezt azért mondom, mert azt gondolom, hogy a fogyasztó, egy hűtő fogyasztója ugyanúgy felelősséggel tartozik ezért a világért, nem lehet a házon kívülre, a küszöbön kívülre tenni a felelősséget. Tehát én a gyűjtőhelyet támogatom, erről lehet vitatkozni, biztos vagyok benne, hogy itt is vita fog erről majd kibontakozni, ami az információs kötelezettséget illeti. Ez is nagyon silány egy olyan szép ország, ahonnan az én családom származik, még azt sem tudja, hogy hol van egy ilyen gyűjtőhely, és ha az emberek még azt sem tudják, hogy hol vannak a gyűjtőhelyek, akkor nem is tudják, hogy az összegyűjtött árukat hova kell elszállítani. Ezen komolyan kell dolgozni, a bizottság segített a definíció kialakításában, miszerint ki mi a gyűjtőhely, mi minősül gyűjtőhelynek, és ha nem á, bocsát rendelkezésre gyűjtőhelyeteket a tagország, akkor azt sem tudja ugye kideríteni, hogy hány százalékát juttatják ide a használt áruknak. Nagyon sok ország van, aki nem tesz ez ügyben semmit. Nagyon sok egyéni, egyes kategória létezik, és hogyha a vállalkozásokat vagy a társadalmat nézzük, akkor mind, mindenkitől azt halljuk, hogy nagyon sok bürokráciát hoztunk létre, tíz kategóriából én ötöt csináltam. Azt gondolom, hogy ez megvalósítható, minden kategória e, esetében megfelelő bürokratikus háttérre van szükség, és meg kell nézni azt, hogy mely kategóriában mi történt. Tehát én a tíz helyett öt kategóriára tettem javaslatot, monitorokra, lámpákra, kis és nagy eszközökre, és azt gondolom, hogy amennyire a bizottság ezzel egyetért, úgy ezt meg is tarthatjuk. Vannak olyanok, akik nem uh, egyet, értenek ezzel egyet, 15 akarnak, tehát majd a vitából meglátjuk, hogy mi alakul ki. Intenzív vitát folytattunk. A múltban Brahms kolléganő, ő volt az én árnyékjelentéstevőm, miniszterasszonyként aztán távozott, most új, újból itt van. A polgárok ezt nem fogadták el. Ha ezt a polgárok nem akarják, akkor nem tudunk ehhez ragaszkodni. Azt is lehet mondani, hogy önkéntes alapon is lehet mindezt működtetni. A standardok a gyűjtéshez, az újrafeldolgozás esetében azt írtam, hogy a bizottságnak ezt megfelelő helyen jobban kell definiálnia. Tehát meg kell határozni azt, hogy minősül újrafeldolgozásnak, de azt gondolom, hogy ez sem történt meg megfelelően. Végezetül pedig, és aztán lassan meg is fejezem, utalni szeretnék arra, hogy itt eh, van első, itt kerül első alkalmas egy úgynevezett rikászt eljárásra, egy átdolgozási eljárásra. Dagmar, én máshogy értelmezem a demokráciát, mint te, a bizottság ott dolgozik, ahol mi mondjuk neki, hogy dolgozzon, de ebben az Európai Unióban minden megvan, le van szabályozva, úgyhogy én ezt el is foglalom, tehát el is fogadom. Köszönöm szépen! Az alkalmazás területe, hát erről elfeledkeztem, nem tudom. Eddig mit hol szabályoztak, és azt sem tudom, Nem tudom, hogy a bizottság ezt a területet hogy akarja szabályozni. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Kár Heinz Florencnek a téma bevezetését. Elégedetlen Kár Heinz Florenc úr az, a kiindulási irányelv, az eredeti irányelv megvalósításával. Van Bont asszonynak adom meg a szót. Thank you well, voorzitter. Um, Köszönöm eh, szépen az előadónak, köszönöm eh, szépen a bizottságnak, és újból sedó vagyok, nem kértem, eh, de felkértek rá. Lehet, hogy közben bölcsebb lettem, úgy gondolom, hogy a e, jelentés előrehaladást tükröz. Egyetértek e, ennek a jelentésnek az ambiciózus voltával, és a céljával is, hiszen e, éppen, hogy újra kell indítani ezt az erőfeszítést. Engem is felháborít, akár csak önöket ennek az irányelvnek a végre nem hajtása. De nem hiszem, hogy a célokról kellene itt vitát folytatni. Sok olyan javaslat van, amit szeretnék áttekinteni, és amely a, ö, az előadótól származik még nem nyújtottunk be módosított. Köszönöm szépen a koordinátornak, hogy gondolt rá, hogy az ügy a fontosságának megfelelő bánásmódban részesüljön. A két ügy valójában kapcsolódik. Egyetértek azzal, hogy a hosszú távra kell koncentrálnunk, ami engem illet, a célokat két részben tudnám megfogalmazni. Az első az, hogy hogyan lehet a gyártókat arra bátorítani, hogy az öko-design a lehető leginkább szóba kerüljön, és hogyan lehet arra odafigyelni, hogy nem 60, hanem 70, 80, 100 százalékát tudjuk beszedni ezeknek a termékeknek használat után. Azt hiszem, hogy érdemes ambiciózus célt kitűzni, ami pedig a hatályt illeti, az előadó a bizottság limitatív listáját kívánja megnyitni. Ebben támogatjuk, de legyen -e derogáció a nagy fix létesítményeknek és a napkollektoroknak. Ez is benne van a rossz ügyben Ezek a nagy fix felszerelések, ezeknél ö, indokolt, de nem tudom, hogy a hulladékoknál ez mennyire indokolt, hiszen ezek a nagy ö, fix ö, berendezések éppen az mert nagyok, ö, mert ö, fixek, azért mert átveszik őket, azért kell ö, foglalkozni velük. össze kell gyűjteni őket, vagy legalábbis garanciát kell adjanak a gyártók. Mindez kérdés volt a részemről. Minden szereplő el kell játsza a maga szerepét. Az újrafeldolgozásban pedig el kell kerülni, hogy kikerüljön egy bizonyos százalék a gyűjtés és újra feldolgozás alól. Itt a gyártónak is nagy a felelőssége. Ezt a felelősséget meg kell fogalmazni, hiszen a gyártó tervezi és hozza forgalomba a terméket úgy kell megterveznie, legyártania, hogy azt újra lehessen hasznosítani száz százalékig, ha nem lehet újra felhasználni. Ez a gyártó felelőssége. Természetesen a gyártók nem lehetnek felelősek az összegyűjtésért. Itt a fogyasztó a felelős. Tehát a tagállamok felelősek. A fogyasztó felelősségnek a kimondása nem elégséges. Mit tegyünk ez ügyben? Az előadónak van egy javaslata. Hogy egyszerűsítsük a termék kategóriát, hogy csak öt legyen. Ez nagyon értelmes, de itt nagyon fontos pontra lyukadnék ki. Mi is a cél? A cél az, hogy megfogalmazok, hogy mit akarnak összegyűjteni a tagállamok? Mit akarnak kinyerni? És ebből hány százalékot az összegyűjtött anyagból kell újra feldolgozni, illetve újra felhasználni? Ezt a két aspektust meg kell különböztetni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és társadalmi szervezetek a bizottság javaslatát kritizálják. azt mondják, hogy 65 százalék forgalomban lévő termékekből, két éve forgalomban lévő termékekből kevés. Azt hiszem, hogy más megfogalmazás, más célt kell találnunk. Az ügynökség és a gyártók meg kell találni egy olyan százalékot, amely megfelel az elvárásoknak. Gondolok itt arra százalékra, hogy a hulladékból mennyit kell újra feldolgozni. Ez nem csak a ütőszekrényekre vonatkozik, hanem a telefonokra, illetve a az elektromos fogkefékre És Külön százalék lesz a háztartási gépekre, az utcán kevés hűtőszekrényt hagynak el, de a kisgépekből, a mobiltelefonokból sokat, illetve az elektromos fogkefékből, ezeket egyszerűen kidobják a szemétbe, a szemét ládába. Ezt vissza kell nyerni, ezért kategóriánként kell a százalékokat megállapítani. látható díjról beszélt az előadó, és egyetértek vele e, ezt a bizottság el akarja törölni ezt a díjat. Egyetértek azzal a javaslattal, amelyet hallottunk az exporttal kapcsolatban. Itt a bizonyítási teher megfordul, és azt hiszem ez jó dolog. Sokkal több ellenőrzésre van szükség. Egy mai belga újság azt mondja, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot exportálják a harmadik világba. Az USA, az EU, Kína, exportálja. Egy ENSZ jelentés és foglalkozik ezzel. Ez a fejlődő országoknak egészségi ö, ö, veszélyt jelent. Köszönöm, elnök úr. Ezen irányel felülvizsgálata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvől van szó. Szóval nagyon fontos annak céljából, hogy a berendezések környezetbarát formatervezését elő segítsük, előmozdítsuk. Olyan berendezéseket fognak így készíteni, amelyek tovább fognak tartani, hosszabb élettartamuk lesz. A második világháború után lerövidült a berendezések élettartama, és ez aggodalomra ad okot, hiszen ez egy újfajta kihasználást jelent. Régebben több évtizedig is működtek az ilyen berendezések, most azonban nem ilyen a helyzet. Az intelligens elmék, akik a, az iparban dolgoznak, ahhoz igazítják a tervezést, hogy mire az új berendezések megjelennek, addigra a régiek már menjenek tönkre, hogy az emberek megvegyék az újakat. Az újrahasznosítás is fontos, és természetesen internalizálnunk kell az árba a külső költségeket. Úgy érzem, az világos, hogy a jelenlegi irányelv nem kielégítő lehetőségről beszéltünk itt. Nagyon fontos, hogy ne vesztegessük el ezt a mostani lehetőséget. Ezért kell ezt az irányelvjavaslatot tovább fejleszteni, és ezen belül a következő területekre kell koncentrálnunk. Biztosítanunk kell azt, hogy a gyártó felelősségének elve mindig első helyen álljon az berendezés teljes élettartama alatt felmerülő költségeket fedezniük kell, illetve le kell fedniük. Kike, különös, specifikus begyűjtési célokat kell felállítanunk, de újra felhasználási célokat is ki kell tűznünk, és nagyon fontos, hogy az ilyesfajta hulladék ne kerüljön bele az általános háztartási hulladékba. Van tehát még javítani való, bár az irányelv javaslat megfelelő irányba hat. A fogyasztó felelősségének növelése csökkenti a többi szereplő felelősségét, és, és a forráshiányt sem említi igazából meg az irányelv javaslat. javaslat a gyártókat jobban be kell vonni mindebbe, mint azon a szinten, hogy a régi berendezésekért újakat adjanak. Kell, hogy legyenek olyan raktár létesítmények, ahol lehet tárolni ezeket az elektromos és elektronikus berendezéseket, és kellenek gyűjtőhelyek a kisméretű berendezések eh, számára is, és ezeket a gyűjtőhelyeket megfelelőképpen kell működtetnünk. Mindez folyamatban van, bizonyos szempontból bizonyos fokig már működik, eh, de azt is biztosítanunk kell, hogy a kormányok mindig a szennyező fizet elvét alkalmazzák, valamint azt, hogy a helyi és regionális szinteken legyenek figyelemfelkeltő kampányok. Az embereknek tudniuk kell, hogy ezen a területen mi folyik, és a megfelelő hulladékgyűjtő rendszereket is meg kell teremteni hogy esetleg a háztartásokból hogy tudjuk összegyűjteni az ilyesfajta berendezéseket a külön begyűjtő pontokat elkerülve, esetleg közvetlenül. Tehát sokkal hatékonyabban kell eljárnunk a különböző kategóriákra vonatkozóan különböző célokat kell megállapítanunk, célkiszűzéseket. Itt különösen a lámpák terén tudunk majd elérni nagy előrelépést. Az is fontos, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogy hogy ne csak az újrahasznosítás mennyiségét ismerjük, hanem magukat a begyűjtő helyeket és módszereket is, mert ebből is tudunk, tanulhatunk. Az újra felhasználással kapcsolatban. A jelentés nem koncentrál arra, hogy az újrahasznosítás és az újrafelhasználás kell, hogy legyen az prioritásunk, és a, a hulladékégetés csak ezután kell, hogy következzem. Nagyon fontos tehát az elérhetőség kérdése. A hulladék áram követését is meg kell valósítani, ha biztosítani tudjuk, biztosítani akarjuk azt, hogy minden szakaszban hatékonyan dolgozunk. Tehát az input és az output áramlatot minden gyűjtő helyen ellenőriznünk kell. És ezzel kapcsolatban más feladatok is vannak. Végül, de nem utolsó sorban hiszek abban, hogy az Európai Parlamentnek meg kell kérnie minden EU-s tagállamot arra, hogy egy kötelező jellegű hulladékkezelési tervet nyújtson be az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait illetően, és hogy ezeket a bizottságnak is nyújtsa be. Köszönöm. Köszönöm, Julie Gilling. Thank you. Um, I'd like to say... Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a jelentést, amelyet érdeklődéssel olvasom. A begyűjtés maximalizálását üdvözlöm és természetesen a környezet védelmét is hallottuk, hogy az irányja megfelelő végrehajtása szükséges, szükséges a jó szabályozás, amit könnyű megérteni, könnyű végrehajtani és könnyű ellenőrizni Javulást várok ezen a téren. Azt hiszem Florence úr is ezt kívánja. Európaiként sok fogyasztói elektronikát használunk, vásároljuk, upgrade-oljuk, és jó termékeket kidobunk azért, mert van újabb egy kis több időt kell tölteni azzal, hogy végiggondoljuk, hogy hogyan fog a fogyasztó viselkedni. Meg kell érteni jobban a piacot, amelyet ez jelent. A fogyasztó a felelős, mondjuk, de hát ő fizet, ő fizeti ki a terméket, de fizet adót is. Befizeti azt az adót, amelyel ezt el lehet szállítani, ezt a hulladékot. Nos, kérdés, hogy hogyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nem látom világosat, világosan, hogy megfelelő-e az ambíció, illetve ha igen, akkor ezt hogyan lehet megoldani? Vannak itt specifikus kérdések. A hatály kérdése először is számomra én úgy látom, hogy a rossz hatálynak kellene megfelelni. És ebbe az irányba kéne elvinni a jelentés, hogy itt függetlenségről van szó. A rosszban még nem döntöttük el, hogy mi lesz a hatály. Én úgy látom, hogy ne nyissuk meg Ez újra csak azért, hogy változtassunk. Nos, a célok. Azt hiszem, ezek fontosak, fontosak, gyak, gyakorlati kérdések. Nem csak az ambíció a, ö, fontos, hanem hogy hogyan érjük el lehet ambiciózusabb lenni, de sokkal fontosabb az, hogy tudjuk, hogy hogyan fogunk eljárni. 55 százaléka a hulladéknak újra feldolgozandó, hát szerintem nincsen, aki ezt elfogadná. Én semmi logikát nem látok ebben a célkitűzésben. A havi célok kitűzését az előadónál ezt csak üdvözölni tudom, de hát ez bürokratikus szempontból problémás problémát jelent. Az időjárás is változik, nem tudjuk mikor változik, tehát nagy csúcsok lesznek, és azt hiszem, eh, hogy ez eh, zavaró lenne. Ami a célokat illeti, eh, Florence úr elismeri, hogy külön kell a kategóriáknak a begyűjtési célját megállapítani. Én ezt kiterjeszteném, legyen egy részletesebb, okosabb megoldás, hogy a kategóriák e, hogyan felelnek meg a céloknak. Hogyha nem így járunk el, akkor nem sikerül e, elérni a célt, már pedig a fogyasztókkal kell dolgoznunk. Végezetül a úgy látom, hogy látható ára legyen ennek a tevékenységnek, valami fajta pontozás. Legyen világos, hogy ez pénzbe kerül. Ez nincs benne a termékdíjába. Így lehet megváltoztatni a fogyasztónak a viselkedését a mobil telefonra gondolok, vagy a fogkefére, a elektromos. Köszönöm. you for giving, Sabine Wilz. Köszönöm szépen, Sabine Wilz. Köszönöm szépen. Én öt ponttal kapcsolatban szeretnék nyilatkozni. Az első a súly alapján történő gyűjtési kvóta. Florenc kolléga, a kritikám a következő a gyűjtőkvótákat a kiló alapján akarják kiszámolni, és ezt nem akarják kijavítani? Az elektronikus hulladék újrafeldolgozásánál ő elmondta azoknak a nyersanyagoknak az arányát, amelyeket elveszítünk, és ez az irányelv pontosan arra kéne irányuljon, hogy az elektronikus hulladékot eh, nem megfelelően dolgozzák fel újra, hiszen ez a környezetet és az emberi egészséget is eh, terheli. Az irányelv a bevezetése miatt veszít a hatékonyságából. A kis, eh, könnyű háztartási gépek nagyon gyak, gyakran háztartási hulladékban végzik sorsukat, Fontosnak tartom a kóták kategória szerinti bevezetését. A másik megjegyzésem. Egy termelő, illetve gyártó egyszeri regisztrációja egy EU-s tagországban az interoperábilis jegyzőkönyvet, regiszter problémát jelent, hiszen egy más tagországban egy adott kis céget nem lehet felelősségre vonni a gyűjtés megvalósítása sem könnyű, és ezen az sem változtat, hogyha e, valaki egy adott tagországban rendelkezik állandó lakhelyel. Minden kis és középvállalkozás profitálhatna az egységes regisztrációból. A harmadik a kivétel szabályozása a fotovoltaika modulakkal kapcsolatban, amelyben a kadmium is van, nem kaphat korlátlan kivétel, kivételt, és a kadmiumot el kell távolítani ezekből az eszközökből, ami az elektronikus hulladékok exportját, illetve készülékek exportját illeti. A pozitív az, hogy az exportőröknek csak azt kell tudniuk bizonyítani, hogy ezeket szakszerűen hatástalanítják, és nem kell ezt különösebben bebizonyítani, és ezzel csökkenteni lehet az illegális hatálytalanítást. Az exportált használt termékeket, amelyeket korábban működőképesnek jelentettek, nagyon rövid élettartamúak, ez azt jelenti, hogy az eszközöket importálják, néhány hónapig használják, és utána pedig a szemétdombon végzik. Az ötödik megjegyzésem a az alkalmazás hatásköre, én támogatom a nyitott alkalmazási kör kialakítását, amelyben minden elektromos készüléket rögzíteni kell, kötelező érvényű listát kell kialakítani, de egy ilyen lista a technikai előrelépéssel azt gondolom, hogy nem tarthat lépést a fejlődéssel. Köszönöm.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 hogy a legjobban bevált gyakorlatokat eh, részesítsük előnyben, hiszen 27 országunk van, 22 különböző rendszerrel. Én, eh, amikor az elektronikus eh, berendezésekhez értő emberekkel beszélgetek, akkor azt mondják, hogy Florenc úr jelentését pozitívnak találják. Jó ötlet lenne, a helyet, hogy technikailag mindenféle dolgokat megtiltunk, az lenne jó, hogyha a, egyszerűen megkérdeznénk a különböző tagállamokat, hogy ti mit csináltok? Most anélkül, hogy itt Dániával akarnék példálozni, de ugye Dániát ismerem legjobban, ezért szeretném elmondani, hogy nálunk olyan rendszer van, hogy vannak ilyen nagy begyűjtő helyek, ahová a lakosok eh, saját maguk viszik el mindenféle fajta hulladékukat, és ez bármilyen fajta lehet, a fa hulladéktól, a beton vagy kő hulladéktól kezdve a mm, elektronikus berendezésekig. Tehát eleve a lakosok már előszortírozzák ezeket a készülékeket. És ugye vannak olyan készülékek, amelyek még, még működés, működőképesek. Ezeknek a leadására is vannak begyűjtőhelyek. Telefonról legyen ez szó, vagy számítógépről, vagy akármiről. És ezeket a berendezéseket ingyen mások elvihetik onnan. Tehát az egész rendszer ingyenesen működik. És ez igen jó kezdetám, mert ez pontosan a fogyasztókat ösztönzi arra, hogy valami, valamit tegyenek. Annak érdekében, hogy az ilyesfajta berendezéseket ne a háztartási hulladékba dobják be. Tehát egyszerűen kérdezzük meg a különböző tagállamokat. Mit tesznek a hulladék, szelektív hulladékgyűjtés érdekében, és hogy ösztönzik az, a lakosokat arra, hogy ők is hozzájáruljanak ehhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az árnyék jelentéstevőket. Most mindenkit arra kérek, hogy két-három percben fogalmazza meg a mondandóját, ki kér még szót. Öten szerepelnek a listánom, de Rossza, képviselő, Guinness asszony, Hannes úr. Akkor ezzel lezárjuk a hozzászólási listát. McGuinness asszony, parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Elnök, és köszönöm szépen az előadónak a jelentést. Jó tudni, hogy egyes tagországokban ez jó működik, mert ebből tanulhatunk. Abban a tagországban, amelyet én jól ismerek, ott van egy olyan rendszer, hogy vissza kell vegye a kiskereskedő a berendezést ez egy nagyon jó mechanizmus, jól működik. A második lehetőség, második gondolat, és talán itt konfliktusba kerülök egyes előttem szólókkal, az a látható díj. Hallottam az érveket, de talán szükséges, azért mert azt mutatja, a fogyasztónak, hogy pénzbe kerül a visszavétele és az újrafeldolgozása a terméknek. Vannak olyan esetek, ahol ennek jó hatása van, erre gondolni kell. Az én tagállamomban is bevezették. Nagy vitát okozott, de így világos, a helyzet abban a két kérdésben, amelyről szóltam. De hogyha most változtatunk a rendszeren, az problémás. Szerintem a látható díj szükséges, ami a hatályt illeti, úgy tűnik, hogy ez legyen tágabb a célok szükségesek, de jobban meg kell határozni őket, meg különböző fajta termékekről beszélünk, és a kategóriánként való szétválasztási jó gondolat. Meg kellene találni, hogy mi nem működik, ahogy bele merülünk a témába, látjuk, hogy milyen bonyolult, meg különböző rendszereket szabályozni különböző tagállamokban. Minél részletes adás talán annál kevesebb lesz a hatása. Azt kell megnézni, hogy mi működik jól a tagállamokban. Talán így könnyebb elérni a célt azt hiszem ez lenne a legjobb mód arra, hogy átdolgozzuk ezt a szabályozást. Köszönöm az erőnek a munkáját. Thank you very much, uh, Janos Order. Elnök úr, tisztelt Florenc úr, bízhatunk azt gondolom Áhely Florencnek az elkötelezettségében és szorgalmában, hiszen legalábbis abban a rövid időben, nem amióta én a bizottság tagja vagyok, és amikor előadó volt, akkor mindig rendkívüli szorgalommal és vehemenciával vetette magát a munkába. Én egy ellentmondásra és egy veszélyre szeretném fölhívni az előadónak a figyelmét. És aztán lesz majd nekem is több módosító indítványom. Az ellentmondás. A maga az Európai Bizottságnak a vizsgálati elemzése tartalmazza azt, megcélozza, hogy 65%-ban kellene visszagyűjteni a különböző elektronikus hulladékokat, hogy a régi tagországok, tehát az EU-15-ök ezt az arányt 2016-ra teljesítsék. Az anyagban szerepel az, hogy az új tagországok az EU12-ek vonatkozásában csak 2020-as időpontot tart reálisnak. Ennek ellenére, és itt van az ellentmondás, és erre szeretném fölhívni az előadó figyelmét, ennek ellenére, hogy maga az anyag az EU12-ek vonatkozásában csak 2020-as dátumot tart reálisnak, mégis 2016-ot kíván megállapítani ezen országok számára is. Én azt gondolom, hogy ez olyan, olyan ellentmondás, amit mindenképpen orvosolni kell, amikor a szöveg véglegesítéshez fogunk. A másik az egy veszély. Ilyen hulladék, elektronikus hulladék felhasználásával foglalkozó cégek, illetve szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy itt egy fogalom módosulást kíván, fogalom módosítást kíván bevezetni a tervezet. Korábban az eltávolítás fogalmát használták, most pedig a kivonást. A lényege, a dolog, a, a lényege ennek a következő. A korábbi fogalom szerint a különböző alkatrészeknek a mechanikai úton való eltávolítását értették a különböző réz és egyéb nemes anyagok megszerzése tekintetében. Az új fogalomrendszer viszont lényegében a kémiai úton történő visszanyerést preferálná. Ennek két veszélye van. Egyrészt van egy környezetvédelmi veszélye, másrészt pedig van egy politikai veszélye, hiszen a korábbi rendszerben a mechanikai úton történő kinyerésnél középsúlyosan fogyatékos vagy valamilyen szinten károsodott embereknek a foglalkoztatásra nyílt lehetőség. Hogyha a kémiai úton történő megoldás felé tereljük, vagy tereli a tervezet a későbbi megoldásokat, akkor ez jelentős mértékben rontja az esélyét annak, hogy fogyatékos embereket erre a munkára alkalmazni lehessen, vagy teljesen kizárja ennek a lehetőségét. Tehát részben egyrészt egy környezetvédelmi probléma van, a kémiai eltávolítás évén, részben pedig egy foglalkoztatást, méghozzá egy szociálpolitikai kérdést érintő e, problémáról van szó. Szóval, úgyhogy erre szerettem volna e, Florence úrnak a figyelmét fölhívni, és remélem, hogy sikerül ezeknek a kérdéseknek egy részét megoldani majd a későbbiek során. Köszönöm szépen. Ja, de Florence wird Igen, Florence úr a gyűjtés definíciójára még visszatér Vittorio Prodi. Eh, grazie Presidente, grazie anche eh, alla... Köszönöm elnök úr, és köszönöm Karl Heinznak ezt az elvégzett munkát. Be kell vallanom, hogy egy kicsit nyugtalanít ez az irányelv, ez a javasolt átdolgozás az elektronikus és elektromos berendezések, valamint a ROSS lista szempontjából is. Úgy érzem, mert ezt már mondták előttem is, hogy ezeket, a, ezeket az irányelveket egybe kéne olvasztani, és olyan operatív kritériumok segítségével kellene átrendezni, amelyeket itt alkalmazhatunk. Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló irányelvnek olyan anyagokról kellene szólnia, illetve olyan termékekről, amelyek áruként kezelhetők, és amelyeket széles körben fogyasztanak, és nagyon gyakran cserélnek le. Ezt az irányelvet annak biztosítására kellene felhasználnunk, hogy az értékes nemzeti forrásokat, nyersanyagokat, amelyek, amelyeket ezek tartalmaznak, visszanyerjük. Tehát az acélt, az alumíniumot, a rezet és másokat. Most a nemes fémeket és más fémeket, amelyek az elektronikus áramkörökben vannak, ezek Ezeket is vissza kell nyerni, igyekeznünk kell minden szempontból minden anyagot visszanyerni, és igyekeznünk kell azon is, hogy elkerüljük a jövőben ezeknek az anyagoknak a hiányát. Mert az anyag hiánya, forrás hiány mindig konfliktushoz vezet. Tehát még az olyan anyagok szempontjából is, amelyek a rossz irányelv alá tartoznak, ugyan ez az, elv, ez az érvelés érvényes. Ugye van egy berendezés, és amikor ennek az élettartalma lejár, akkor még mindig vissza kell nyerni ebből a nyersanyagot. Lehet tehát, hogy esetleg az irányelvet fel kéne osztani különböző témákra, például tűzálló műanyagokra, esetleg lenne egy al irányelv. De ezen kívül minél hamarabb össze kell olvasni, vagy be, egybe kell olvasztanunk ezt a reach Viszont kell, hogy legyen egy megkülönböztetés is köztük. A REACH és a ROSZ tulajdonképpen ugyanarra az, a listára utal, a berendezések ugyanazon listájára a mellékletben. Ezért nem értem, nem ér, látom értelmét annak, hogy különbséget tegyünk közöttük. Ezért azt kérném, hogy tekintsük meg ezt megint az operatív feltételek fényében mert a, mindkét esetben az érvényes, hogy a, megvan az élettartam, és egyszerűen azt kell megkülönböztetnünk, hogy a nyersanyagok ö, mérgezőek vagy nem. Nagyon fontos ezt a különbséget megtenni. Hiszen vannak olyan panelek, amelyek minden országban a piacon vannak, és ezekben vannak nagyon nagyon hasznos nyersanyagok, de vannak, van például bennük kadmium is. Tehát nagyon fontos az újra hasznosítás jól tanulmányozzuk a helyzetet, és utaljunk mindig a reach-re, és vonjuk be az, az érvelésbe a rícst, rícset is, hiszen ott tudjuk azonosítani a mérgezett, mérgezettség jelenlétét, de egyébként koncentráljunk az újrafelhasználásra. Kerüljük el a nyersanyag hiányt, mert most megvan rá a lehetőségünk, hogy megakadályozzuk, hogy a jövőben ez föllépjen. Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet összevonni a dolgokat. Fontos, hogy ne legyen ellentmondás a között, amiről az egyik irányelvben döntünk, és egy másik irányelv között. Vissza fogunk még erre a témára térni, és természetesen nagyon sok más termék van, ami 20 éves. Ez nem csak a a termékekre jellemző, hogy ezek 20 évet bírnak. Ez nagyon jó, ezt akarjuk is, de több száz olyan másik termék van, amely szintén kibír 20 évet, és a rossznál e, meg kell vizsgálnunk majd azt, hogy ez problematikus-e vagy sem. Köszönöm szépen, Rosszi kolléga. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto devo dire che sono... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egyetértek azok, akik azt mondják, hogy össze lehet vonni, ahogy Pródi úr is mondta a két kategóriát. Egyetlen szöveg legyen, hogy ne legyenek problémák se a gyártók, se a polgárok számára. Nos, akkor foglalkozzunk ezzel a szöveggel a továbbiakban. Mindig is volt egy kételj. Arról van szó itt, hogy mindent arra teszünk fel, hogy hogyan lehet visszanyerni a termékeket, és ezzel megbízzuk a gyártot. De ez hiba. Más tagáll, egyes tagállamokban másként nyerik vissza ezeket a termékeket. Magán és köz fellépés is van ennek irányában. Hogyha nem kell ö, ilyen ö, felszerelés, akkor oda lehet adni másnak. Ez is újra felhasználás. Miért legyen minden felelősség a gyártóé, a gyáré? Miért ők legyenek teljesen felelősek? Vagy van felelősség, kötelezettség, de akkor az közös azaz nagy összegyűjtő központ legyen, ahova mindenki vissza kell vigye azt a terméket, amire nincs szüksége, ezt a berendezést, de akkor a gyártónak ne legyenek kötelezettsége, mert ennek költségei lesznek. Ezt ugyanis a fogyasztóra fogják áthárítani, meg fogják keresni a ö, gyártó a vásárlót ezzel. Ö, szerintem ezzel az után is foglalkozzunk. Ezek után azt mondjuk, hogy 65 ö, százalékot kell visszanyerni az új eladásból. Ez elképzelhetetlen. Képzeljék el, ö, lesz egy kampány, hogy lerakóba kerüljenek a régi fel berendezések, ez azt jelenti, hogy egy évig lesz egy ilyen kampány egy tagállamban, akkor ö, sok ö, berendezés kerül a kóba. ezt nehéz lesz ö, kezelni. Ö, tehát más ö, megoldást kell keresni, igaz eset. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az design miatt egy adott készülék nem kell feltétlenül, hogy drágábbá váljon, ennek az ellenkezője is előfordul, hiszen más szempontok érvényesülnek. Eh, Kirákakis képviselő kap még szót. Köszönöm, elnök úr. Fontos témáról beszélünk, és először is szeretném megköszönni Florenc úr munkáját. Ez az irányelv természeténél fogva bonyolult. Miért ennyire problematikus? Azért, mert a fogyasztót nem ösztönzi semmi arra, hogy az elektronikai, elektromos berendezéseket visszavigye, összegyűjtse. Újra felhasználásra az előállítók joggal panaszkodnak amiatt, hogy a rendszer nagy része ö, nagy része úgy működik, amiben ők nem tudnak ö, beleszólni. Ö, itt illegális ö, szállításokról vannak szó, amit már hallottuk, hogy a hulladékokat az Európai Unióból elszállítják. Több tagállam nem e, éri el a begyűjtési célkitűzéseket, és ha a véleményemet akarják hallani, akkor szerintem a jövőben sem fogják tudni elérni, hogyha ö, ugyanúgy folytatódik minden, ahogy most van. Ö, meg kell próbálni a felelősség egy részét, tehát a tagállamokra terhelni, szeretném, hogyha a termelők válláról a teher egy részét levennék. Nem tudom, hogy az irányelv, illetve úgy érzem, hogy az irányelv körülbelül erre ezt szeretné elérni, de nem biztos, hogy ez változtatni fog a helyzeten. Nem biztos, hogy a tagállamok jobban el tudják érni azt, amit a termelők, az előállítók kellett, hogy elérjenek eddig. Lehet, hogy egy harmadik megoldásra van szükségünk, kreatívabbaknak kell lennünk, mint amir, amit a bizottság produkálni tud, és más ösztönzőket kell kitalálni, amelyek ösztönzik majd a polgárokat a berendezések begyűjtésére. Itt különösen a nyersanyag hiány, amit kollégám említett, fontos szempontként jön be. Hadd beszéljek egy kicsit a kereskedőkről is, különösen a nagy kereskedőkről. Nekik van lehetőségük arra, hogy közrejátszanak abban, hogy a célkitűzéseket meg, fogjuk, meg tudjuk valósítani. Hiszen amikor valaki kereskedőhöz fordul egy berendezés vásárlása céljából, akkor nyilván gondol, gondol arra, hogy újat vesz, és a régitől meg meg akar szabadulni de amikor annyi más dolga van a mindennapi életben, a szemetet is ki kell vinni, stb., akkor egészen más szempontból közelíti meg ezt a kérdést. A nagy outletek, a nagy kereskedők nagyobb részt kellene, hogy vállaljanak az, az elektronikus hulladék begyűjtésének, különösen a kisméretű berendezések begyűjtésének problémájából, ugyanis ez nagyon jó módszer lenne arra, hogy a fogyasztók viselkedését megváltoztassuk. Most az a fogyasztókat ösztönző intézkedésekről még szeretném, hogyha beszélnénk később, hiszen új ötletekre van szükség annak érdekében, hogy ösztönözni tudjuk őket. Köszönöm. Ja. Megkérem a bizottság eh, képviselőjét, Klaus Köklét, hogy eh, foglaljon állást, és utána majd a jelentéstevőnek adom vissza a szót Karl Florencnek. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, tisztelt képviselők. Először is köszönetet szeretnénk mondani. Particular. Először is szeretnénk köszönetet mondani a parlamentnek a javaslatért, és különösen az előadónak a jelentés tervezetére, amelyet ma megvitattunk, és amely mondhatom igen sok területre tejet ki, és sok gondolat megegyezik ki a mieinkkel. Az irányelv nagyon fontos, a fenntartható termelés és fogyasztás szempontjából különösen foglalkozik a fogyasztóval, ahogy ez többször is ma délután kiderült, és a az erőforrás hatékonyságot használja fel, mint megközelítést. Az egész világban most már odafigyelnek erre, és egyfajta iránymutatást jelent. Talán nem hangzott el annyiszor ma délután, hogy a probléma nem csak Európa és Észak-Amerika számára probléma, hanem egyre inkább a harmadik világban is példát kell mutatnunk. A motivációja az irányelvnek, mint mondjam, tudjuk, a környezetvédelem biztosítása. Ahogy hallom, mindenki ugyanúgy gondolkozik, mint a bizottság. Három fő kérdést kell megnézni. Egyrészt optimizálni, optimalizálni a az összegyűjtött termékeket úgy, hogy a legnagyobb energiát tudjuk megtakarítani, és erőforrásokat tudjuk általában takarékoskodni. Másrészt pedig jelentős erőfeszítést kell tenni annak irányába, hogy lássuk, hogy hova kerül ez a az anyag. Látom, hogy általában egy van az Európai Parlament és a bizottság egyben. Végül pedig példát kell mutatnunk abban, hogy elérjük a védelem magas szintjét, hogy olyan hatékonyak vagyunk, amelyrenek csak tudunk lenni, ne okozunk kárt a környezetnek az előadó jelentés tervezete világosan átveszi ezt a három fő kérdést. El ismétlem, amit hallottam ma délután. A megjegyzésekben mindannyian együtt dolgozunk ebben az irányban. Szeretnék néhány percet felhasználni, és egy-egy pontra válaszolni elmagyarázni, hogy a bizottság eh, miért javasolta azt, amit javasolt. Elősz, első nagy kérdés a hatály. Természetesen jegyezzük az általános, a, széles körű támogatás, hogy a széles hatály megértésre talál Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy veszélyes, a, ha nem is ambiciózus, de túl gyors lépés. Senki sem látja világosan, mennyibe kerül, és mi előnyt hoz a környezet számára, hogyha gyorsan nagy lépésekkel adunk, ezért itt a támogatásban kicsit habozunk, hogyha nincsen további adat a költségekről és hozadékról, akkor szóval túlságosan megnyitni a hatályt. Nos, felelősség. Ki a, legyen a felelős a begyűjtés ambiciózus céljainak eléréséért? Ez egyfajta magyarázat, ami ö, talán a vita ö, során hasznosak bizonyult. A ö, bizottság a ö, gyártó ö, felelősségét kiterjesztette, amint egy ö, termék ö, hulladéká válik, felelős a gyártó értékeljük azokat a megjegyzéseket, amelyek azt mondják, hogy a gyártó egyedül nem viselheti a teljes terhet, és erőfeszítést kell tennie a többi szereplőnek is. Természetesen a javaslatban magában már szerepnek, szerepelnek alternatív megoldások, például az 5-ös, 7-es cikk, itt a tagállam felőségéről, illetve az általán nyújtott támogatásról szól. Amikor ugyanebben az összefüggésben szólunk arról, hogy a teljes begyűjtési lánc felelőssége a e, gyártó terhelje. Nos, mi van e mögött? Az van e mögött, hogy e, ma a e, gyártók fizetnek addig, amíg oda kerül a, a hulladék lerakóba az illető termék. Sajnos van egy kis elfolyás a magánháztartás és a hulladékgyűjtő között. Megpróbáljuk ezt a lukat betölteni, azzal, hogy lehetőséget nyitunk a gyártónak arra, hogy segítsen a háztartásból eljutatni a gyűjtőhelyre az illető berendezéseket. Övék lenne természetesen az az erőforrás, az a berendezés, amit sikerül így megszerezni. Természetesen a rendelet nem tud egy vonással mindent megoldani és itt nem jogilag kötelező szövegről van szó, hanem ajánlásról, de talán el, mégis érdemes elgondolkozni azon, hogy ezt a hézagot hogyan kezeljük. Nos, a regisztráció és a jelentés kulcskérdés nem szabad szükségtelen adminisztratív teher legyen ebben az irányelvben. Amit az előadó megfogalmazott, az ugyanabba az irányba megy, mint amit a bizottság dolgozott ki, hogy ne legyen jogi képviselet, ne legyen hivatalos képviselet a 27 államban, ez adminisztratív teher lenne a e, regisztrációt is egyszerűsíti, elektronikus e, eszközök felhasználásával. Mi is ilyenre gondoltunk. A látható e, díjról sokan szóltak. Újra és újra megjelent, mint vitatott kérdés. Nos, a bizottság miért ö, szólt a látható díj megtartása mellett. Olyan időket élünk, amikor megpróbáljuk zöldé tenni a gazdaságunkat, és áttérni a csak fogyasztásról a fenntartható fogyasztásra. Azt hiszem körű egyetértés van abban, hogy mi a célja a fogyasztó, mi a módja a fenntartható fogyasztásnak az, hogy informáljuk a fogyasztót. Nos, ez volt a látható díj gondolata mögött. Hogyha elmegyek egy boltba, és 50 eurót fizetek, vagy bármennyit egy kávéfőzőgépért, akkor én, e, mint e, fogyasztó. Örülök, ha megtudom, e, hogy 45 eurót fizetek a gépért, és 5 eurót a, az újrafeldolgozásért. Illetve, hogyha más az arány, akkor más. Úgy gondoltuk, ez az információt hasznos megadni a fogyasztónak, anélkül, hogy újra aláhúznám a látható díj fontosságát, hadd mondjam el, hogy egy általány nem megfelelő. Továbbá is a fenntartható gyártás és fogyasztás mellett vagyunk. Egy üzenetet kell küldeni a fogyasztónak. Ami a különleges gyűjtési célokat jelenti, illeti Számunkra ez teljesen releváns rész, már foglalkoztunk a ö, hűtőgépekkel, illetve klímagépekkel. Időközben a ö, vita felerősödött ö, a ö, higany tartalmú berendezésekkel kapcsolatban át kell tekinteni a gyűjtési célokat, és meg kell vizsgálni a higgany kérdését, mint gyűjtési célt. Ehhez idő szükséges, szeretnénk alapos költség, eredmény elemzést végezni. Az előadó szólt arról, hogy az összegyűjtés és feldolgozás harmonizációs céljait ki kell dolgozni. Ez egyfajta motto is lehet. Úgy gondoljuk, hogy némi munkát már végezünk a rossz irányelve, illetve az első melléklettel, amelyről többször szóltak de a bizottság nyitott, hogy többet tegyen ezen a területen, mert egyenlő esélyeket kell biztosítani az irányelvben. Az előadó új gondolatot hozott föl, ami nem volt benne a javaslatunkban, egy köztes átmeneti gyűjtési célt, 45 százalékot alapítanak meg. Nos, a bizottság valószínűleg nem ért egyet azzal, hogy 65 százalék alá menjen 2016-ra. Az ideiglenes cél azonban nagyon észszerűnek, nagyon vonzónak hat Szeretném jelezni, hogy a bizottság készen áll rá, hogy megvitassa ezt a gondolatot. Átlagolni és ne két, hanem három éves értékelés, számolás legyen. Nyitottak vagyunk ebben a tíz kategóriáról ötre lemenni, hogyha ez lehetséges, anélkül, hogy a környezet ettől szenvedne, akkor természetesen nyitottak vagyunk, főleg, hogyha ez az adminisztratív terheket nem növel, nem csökkenti. Utolsó megjegyzés, az előadó javaslata, hogy B, C vállalat fogyasztó kapcsolat keretébe helyezel a kétszer felhasználható terméket, ezt támogatjuk, ez, azért gondoltuk, ez komitológia témája legyen, mert ez egy bonyolult ö, technikai ö, kérdés, ez a kettős ö, felhasználás. Ö, mielőtt meg tudnánk ezt igazán fogalmazni, ö, többször ö, meg kell ezt beszélni, csak akkor tudunk igazán, akkor tudjuk igazán a szöget a fején találni pontosan meg kell fogalmazni a keret feltételeket és akkor látjuk, hogy milyen irányba kell elindulni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljött és a legfőbb pontokra választ adott. Nagyon fontos, hogyha az ember a tolmácsolást hallgatja, akkor nagyon sok anglicizmust hall, és az ember nem tudna angolul, akkor ezeket meg sem érteni. Hát lehet, hogy ezeket az anglicizmusokat is le lehetne e, az adott nyelvekre fordítani. A bizottságban három munkanyelv van, de nagyon jó, hogy itt ennél több nyelv van. A jelentéstevő megkapja még egyszer a szót. Péterle úr e, itt van, és rövidre kell fogjuk most itt ezt a 21-es pontot, tehát meg is adom e, Karl Heinz e, Florencnek a szót, és néhány okos választ várunk. Nem tudom, hogy ez így lesz -e, de először is köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, nagyon sokat tanultam. Zsukler úrnak is köszönetet szeretnék mondani, ő nagyon együttműködő volt, és munkatársainak is köszönetet mondok. A kollégák olyat is kiolvastak a jelentésemből, amit én bele sem írtam, ezzel most nem is törődök, és nem térek ki rá. Én inkább csökkenteném a jelentés tartalmát, és nem bővíteném, és van egy-két dolog, amit én nem úgy javasoltam, ahogy ők erre kitértek. A fotovoltaik berendezéseknél kezdeném a sort. Ez az ágazat Európában, beleértve az amerikai iparágat is, önkéntes megállapodásra tettünk javaslatot, és én azt mondtam, hogy én Egyet tudok érteni, elégedett tudok lenni egy ilyen megállapodással, és a szövegben az áll, hogy a bizottság három év alatt meg kell, hogy vizsgálja, hogy a célok megvalósultak-e, ha nem, akkor ez nem kerül bele az irányelve, egy motivációs eszközről van szó. Az önkéntes megállapodásokkal már tettünk néhány rossz tapasztalatot, de ezek még jó útra térhetnek, és remélem, hogy ez itt ebben az esetben megfelelő megközelítés nem értek egyet azzal az aggodalommal, hogy a 65%-ot nem sikerül elérnünk, nem fog sikerülni elérni. Néhány kolléga, néhány olasz kolléga azt mondta, hogy ha így folytatjuk, ahogy eddig. Arról van szó, hogy hézagokat kell betömni, és egy Nagy-Britanniából érkező kolléga a konzervatívok soraiból azt mondta, hogy a polgárok magukra maradtak az önök országában. Ez így van, mert a politika semmit, semmit, de egyáltalán semmit nem készített elő, és ugye a polgár nem tudja követni az eseményeket. Ha csak a felét meg lehetne valósítani annak, mint az első irányelvben az szerepelt, mint az Ausztria és a Skandináv országok Dánia megtette, akkor most nem itt tartanánk, és nem 40%-nál tartanénk, hanem 45 vagy 50 százaléknál, tehát a 65 százalékot igenis el fogjuk érni. Én a referenciát egy éve meghosszabbítottam, egy évről három évre, annak érdekében, hogy nagyobb legyen a folyamatosság, és azt gondolom, hogy ehhez kell tartani magunkat. Ezen kívül van itt még egy utalás. Én a vegyi anyagok és a mobiltelefonok szortírozása között különbséget tennék. Én nagyon jól tudom azt, hogy vannak karitatív szervezetek, akik eh, ezen a területen embereket alkalmaznak, és eh, megfelelő jövedelemhez próbálják őket juttatni, én ezt nem szeretném megszüntetni. Ebben az irányában nem is eh, szerepel semmi, a megszüntetése vonatkozóan, és hogyha ilyen jellegű megfogalmazásra találkoznánk itt, akkor én lennék az első, aki ezt jelezni és tiltakozna. Az ipar és a kereskedelem bevonása, a kereskedelem egy nagyon fontos pont számomra, és én azt kértem, hogy egy az egyben legyen ez a visszavétel, tehát valaki egyet vásárol, egyet le is adhat. Önkéntesen többet is visszavehetnek természetesen, de nagyon sok eh, kisfalvakban dolgozó kiskereskedő áll a házak között, úgymond, és nem rendelkezik megfelelő kapacitásokkal, és a 30 új tévé mellett nem tudnak 50 régi tévét elhelyezni, tehát önkéntesen ez lövezethető, de e, kötelező nyilván nem. Én nem szeretném, ha elűznénk ezeket a kis vállalkozásokat a falvakból. Tehát itt legyünk egy kicsit rugalmasak, ha át tudják ezt venni, akkor vegyék át, ha nem, akkor nem. Ami a standardokat illeti, én hálás vagyok, hogy elhangzott kifejezetten az, hogy hiányoljuk a normákat, a kötelező normányokat, és a, a hulladék ártalmatlanítás irányelv erre már kitér, de továbbra is számos betöltendő hézag van. A tagországokat jobban kell e, e, arra kényszeríteni, hogy gyűjtőhelyeket alakítsanak ki, hogy kimutatást készítsenek, hogy mennyi mennyit gyűjtött A és B cég, és hol lehet ellenőrizni, illetve kideríteni a hézagokat. Ha ezzel az ellenőrzéssel a tagországok nem rendelkeznek, akkor ezt nem is fogjuk tudni hamar megoldani. Szeretnék még néhány szót mondani a bejelentésekről, a jelentésekről. Ha a tagországok nem javítják a jelentési rendszerüket, akkor el is felejthetjük az egész irányelvet. Ez az alfája és omegája az egész kérdésnek. Néhány kolléga helyesen felhívta erre a figyelmet. Az én családomból, voltak a családomból származó kollégám, az ösztönző rendszerekről szólt. Húsz éve beszélünk erről ebben a házban. Azon a másik oldalon ülő csoport egy betétdíjat szeretett volna mi ezt elutasítottuk, de még ma is úgy gondolom, hogy nem igazán vonzó ez a dolog. De hogyha megpróbálunk ösztönző tényezőket beépíteni a rendszerbe, akkor Én azt gondolom, hogy erről továbbra is vitáznunk kell, ha van jó javaslatuk, akkor én ezeket üdvözlöm. Ezzel be is fejeztem volna, és egyéni megkereséseket is szívesen látok. Köszönöm szépen. Ja, danke schön. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz. Egy nagyon fontos jelentés az Európai Unió környezetvédelmi stratégiát érintően. Ezt a jelentést a rossz jelentéssel szinkronizáltuk, tehát ez azt jelenti, hogy március 8-a, illetve 9-a módosítók benyújtásának határideje 18 óra, és az említett rendszer keretében kell a módosítókat benyújtani. A 22-es napi rendi pont következik, a rákellenes küzdelem a téma, és egy európai partnerség eh, ezen a területen Alois Péter le a jelentéstevője a témának. Ő a koordinátor egy intercsoportnak is, amely ezzel a témával foglalkozik itt a parlamentben. És Voluvéven egy kezdő rendezvényen közösen lét is vettünk az orvos és szervezetekkel. Azért beszélek még én egy kicsit, hogy legyen csend, és Péterre képviselő elkezdhesse a jelentésének bemutatását. Egy-két perc múlva minden bizonyal sikerül csöndben maradni. Hát mindenki, aki az elektronos hulladékkal foglalkozott, az menjen ki a teremből, és akik a rákellenes küzdelem miatt jöttek ide, azok pedig foglaljanak helyet. Alois Péter, leparancsoljon öné a szó. Gospod predsednik, upam, da tisti, ki odhajajo... Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy azok, akik elhagyják a termet, nagyon egészségesek, és így is fognak maradni. Ez a vélemény, ez a jelentéstervezet egy olyan kihívással, kihívásról szól, amely az, az Európai Unió polgárainak milliói előtt áll. A WHO már néhány évvel ezelőtt járványszerű elterjedését jósolta meg a ráknak. És látjuk, hogy most már pandémiás jelleget tölt néhány tagállamban. A rák nem csak az időseket sújtja, hanem fiatalokat és gyermekeket is érint. Annak ellenére, hogy egyre többet tudunk a rákról, és egyre jobban szervezett a rák elleni harc, nem tudjuk az új rákbetegek áramlatát csökkenteni nagyon, kis év múlva, nagyon kevés idő múlva az Európai Unióban a legdominánsabb betegség lesz a rák, és a rák fogja majd okozni az európai elhalálozások legnagyobb részét. Tehát új kompetenciák, most az új kompetenciák megnyerésével és az új bizottság kinevezésével most el kell kezdenünk ezt a problémát kezelni. Korábban állásfoglalásokat készítettünk a rákról, amelyekben ösztönöztük a tanácsot és a bizottságot arra, hogy aktívabban harcoljon a rák ellen, és hogy minél magasabb szinten tudjuk ezt megtenni a, megter, megszerveztünk egy európai parlamenti képviselők által alkotott érdekcsoportot is, amely frakciókon átnyúlva képviseli ezt a problémát. Most azonban már ö, nem csak ösztönözhetjük a tanácsot és a bizottságot arra, hogy kötelező ö, jellegű döntéseket hozzon. Ö, az európai rákellenes európai partnerségre is utalhatunk. Most hadd idézzek két tanácsi következtetés 2008-ból. Az első így van. Az európai közösségnek és a tagállamoknak el kell kötelezniük arra, hogy tudományos alapokon, alapokon nyugvó intézkedéseket hozzanak az egészség előmozdítására és a betegségek megelőzésére, amelyek hozzájárulnak, és ehhez hozzá tartozik az egészséges életvitel, és a megfelelő diagnózis, szűrés, és annak vizsgálata, hogy milyen rákkeltő anyagok léteznek a környezetben, és meg kell próbálni mindennek a minimumra csökkentes, csökkentését. Másik ö, dokumentum pedig egy 2003. december irák szűrésről szóló ö, dokumentum, amely a méhnyak, mell és a végbél rák szűrésének ö, szűrésével kapcsolatos stratégiára szólítja fel, illetve ki dolgozására szólítja fel a tagállamokat annak érdekében, hogy csökkentsék ezeket az eseteket. Tehát a bizottság javaslatáról tanácsi következtetéseken és politikai elkötelezettségeken alapult a munkája, a bizottság úgy érzi, hogy a rák, rákos megbetegedések egyharmadát meg tudjuk előzni információs kampányokkal, helyes életvitellel, helyes táplálkozással. És így többszintű és szektorokon, szakmákon átnyúló együttműködést képzel el, amiben minden érintett részt vesz. Az Európai Bizottság ezen kívül technikai támogatást nyújt minden érintettnek ezt szerettem volna elmondani az európai partnerségről, mivel a bizottság képviselője erről biztos még további részletekkel tud szolgálni. Számunkra az a fontos, hogy most már nem csak felszólításokkal kell élnünk, és ösztönzésekkel, hanem tudjuk, hogy sokkal fontosabb szerepünk van, és sokkal többet el tudunk érni az Európai Bizottságnak nagyon ambiciózus célokat kell kitűznie. Azt próbálják meg elérni, hogy 2010-re az újonnan megjelenő rákbeteg, megbetegedések számát 15%-kal csökkentsük. Ez az e, európai partnerség harmonizál az egészségügyi stratégiánkkal, és a 2000 8 és 2014 között is más stratégiákkal. Ez a javaslat mindenki számára és minden szakpolitikán belül előre fogja mozdítani az egészség ügyét és a rák megelőzés ügyét. A jelentés alapvető célja az, hogy a tagállamok közös erőfeszítése és az intézetek hozzájárulása révén és a szubszidiaritás elvének alapján jobb, nagyobb fokú megelőzést tudjunk biztosítani, és hogy az új rákos esetek kialakulását csökkenteni tudjuk. Az viszont sajnálatos, hogy az országok csak, csak kb. egészségügyi költségvetésük 3%-át fektetik be a rákellenes küzdelembe. A jelentés egy harmada a megelőzésről szól. Van még egy nagyon fontos szempont, mégpedig az egyenlőtlenség a nyugat és között jelentkező egyenlőtlenség azon a téren, hogy milyen a túlélési előrejelzés a rákos megbetegség, megbetegedéseknél és ezen kívül a megelőzés, valamint a palliatív ellátás és a rehabilitáció, a pácienseknek jutott rehabilitáció területén is nagyok a különbségek, arról nem is beszélve, hogy a statisztikákban és a, a nyomonkövetésben milyen hatalmas különbségek vannak. Az európai polgárok nem hajlandók elfogadni ezeket a nagy különbségeket hiszen vannak olyan országok, ahol vannak rákellenes nemzeti programok, máshol pedig nincsenek. A Lisszaboni szerződés értelmében támogatás, támogató intézkedéseket tudunk csak elfogadni, de nagyon fontos, hogy ezeket megtegyük. Nem tudom a jó bevált gyakorlatok cseréjét anélkül el, elképzelni, hogy minden európai intézmény hozzá ne járuljon ehhez. Nagyon fontos a partnerség fogalma és megléte hiszen horizontálisan és vertikálisan is össze kell kötnünk és egyesítenünk kell a forrásainkat. A rák ellenes küzdelem állandóan minden európai intézmény napirendjén kell, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy a kutatásra megfelelő finanszírozást biztosítsunk, hogy a már rendelkezésre álló tudást kihasználjuk, és ezeket meg is osszuk a tagállamok között, mert jelenleg egyelőre nem ez a helyzet a jelentésben olvashatjuk, hogy személyes választások, egészséges életmód segítségével befolyásolhatjuk egészségű állapotunkat. Azt is üdvözöljük, hogy az egészségügyi minisztériumok több országban is egészséges életmóddal kapcsolatos osztályokat állítanak föl. A gazdasági válságnak tanúi voltunk, és ezen belül az egészségügyi rendszerek is válságot éltek át. Ebben a házban azt is látjuk, hogy vannak olyan szervezett csoportok, amelyek a rák különböző típusai ellen harcolnak. Ők Nekik nagyobb, szük, nagyobb finanszírozásra van szükségük a kutatáshoz és a kampányokhoz, hiszen egyre erősebbek lesznek ezek az alapítványok, és ezért nagyon fontos, hogy milyen eszközöket alkalmazunk a rákellenes harcban. A bizottság által javasolt európai partnerségi együttműködés jó eszköz, támogatnunk kell, és minél gyorsabban, minél teljesebben végre kell hajtanunk ezt a javaslatot. Ugyanis ez olyan e, olyan terület, ahol az Európai Parlamentnek szerepet kell játszani, és ennek a tevékenységnek a hatékonyságát is nyomon kell követnünk. De ez már a partnerség része. A rákellenes harc amely különösen a megelőzésre összpontosít, nagyon nagy politikai figyelmet igényel. Nem csak az egészségügyi miniszterek figyelméről van itt szó, hanem a teljes kormányok és parlamentek figyelméről, illetve részvételétről, mégpedig országos és regionális szinten egyaránt. Azon kívül nagyon sok <clears throat> civil szervezetet is bevontunk, civil szervezetet is bevontunk már, a kutatókat, a média szereplőit, és most az a fontos, hogy munkavállalókat és munkáltatókat is bevonjuk, bevonjunk ebbe a folyamatba. Hiszen nagyon sok esetben a Lisszaboni stratégia nem fog megvalósulni, a, a nagyobb versenyképesség cél, célját nem tudjuk elérni, ha csak nem gondoskodunk arról, hogy a munkavállalók egészsége is megfelelő legyen. Köszönöm azon kollégáim segítségét, akik idejük és erőfeszítéseik nagy részét ennek az ügynek szentelték, és köszönöm a civil szervezetek segítségét ennek a jelentésnek az elkészítésében. Szeretném az önök támogatásával még tovább fejleszteni ezt a jelentést, annak érdekében, hogy a beteg és egészséges polgártársaink egyaránt azt elmondhassák, hogy mindent megtettünk ezen a téren, amit megtehettünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Alois Péterre. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy nagyon uh, nagy lelkesedés, sokan jeleztek vissza. Lukasevszka asszony. Dziękuję bardzo. E, panie Przewodniczący, ja zgodzę się... Köszönöm szépen, Elnök úr, hadd értsek egyet az előttem felszólalóval. A rák megelőzés az egyik legnagyobb kihívás. Sajnos nincs elég időnk a vitára. Szeretnék gratulálni önnek, az előadónak. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a jelentést. Nagy a szakadék kelet és nyugat és Kelet-Európa között, én Lengyelországból jövök, ott a mell rák kampányt beindul, de ennek nincsen hatása. Úgy tűnik, hogy a sötét statisztikákat nagyon nehezen lehet megváltoztatni programmal, pénzzel, hogyha mi nem megyünk el orvoshoz. Mi magunk sem megyünk el a nőgyógyászhoz. Meg lenne az emlő vizsgálat, hogyha elmennénk, de néha meg soká kell várni rá nemzetközi kampány szükséges, a megelőzés ösztönzésére és a legjobb tapasztalatok kicserélésére. A szomszédos országban óriási eredmények vannak a morbiditás, a halandóság drámaian csökkent. Óriási a különbség a két ország között nálunk, sokkal gyakoriban ők ilyen okból történő halála. Miért nem tudunk mi ilyen eredményeket elérni? Szeretnék többet erről megtudni, hogy jobban felkészüljünk erre Lengyelországban. Nos, a jelentésében a screeninget és a, az oltást is javasolja a rák ellen, de nem szól ennek az áráról. 300-400 eurót kell fizetni ezért az oltásért. Sok család nem tudja a lányait be oldatni, mert nem tudják megengedni magunknak. Tudják, hogy van ilyen a kockázat, de túl drága az oltás. Fontos a fiatal nemzedékre fókuszálni. A lányok szokjanak bele abba, hogy mell vizsgálatra kell járni. Előadnak még egyszer gratulálok a jelentéshez, köszönöm. Dankeschön, Dagmar Roth-Bérend. Köszönöm szépen, Dagmar Roth-Bérend. Köszönöm szépen, elnök úr, egy olyan témáról van szó, ahol meg kell próbálnunk érzelemmentesen kezelni ezt a témát. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a nagyon jó jelentéséért, de azt is gondolom, hogy sikeresebb leszünk, ha koncentrálunk a jelentésben nem áll semmi rossz, ennek az ellenkezője igaz, minden helyes a jelentésben. Péter Leó nagyon jól tudja, miről ír ő szakértője a témának, de ha a tanácsot és a bizottságot is közös munkára akarjuk bírni, akkor jobb, ha korlátozódunk, és nem 30 követeléssel állunk elő, ennél kevesebbel, de ezek legyenek konkrétak. Milyen követeléseink kell, hogy legyenek? Péter Le úr utalt arra, hogy a költségvetés, az egészségügyi köz, költségvetés a tagországokban, ezek, ennek hány százaléka fordítódik prevencióra. A kollégák is csatlakoztak ehhez. Nekem egy kicsit más a megközelítésem. Természetesen a fiataloknál a felvilágosítás jelentős szerepet játszik, viszont nagy része mindennek, amit meg kell tennünk itt, az pedig a világos követelésekből áll a tagországok felé. Én nem akartam egy olyan helyzetbe kerülni, ahol már másodszor kell pellengére állítani a tagállamokat. Lengyelországban egyetlen egy normális kórház van, ahol a merrákos nőket kezelni lehet, függetlenül attól, hogy van egy felvilágosító kampány, és a nők még mindig nem tudják azt, hogy a mammográfia még mindig a legjobb megelőzési módszer, és az ultrahangos vizsgálat ezzel kéz a kézben kell, hogy járjon. Ez nincsen rendjén. Más tagországok, Nagy-Britannia például, itt eh, a nők minden második, harmadik évben kötelesek, eh, illetve felszólítják őket arra, hogy eh, rákszűrésen vegyenek részt mammográfiai vizsgálatot, vizsgálaton, és bizonyos rizikócsoportban eső nőknél ez botrány és az, hogy Nagy-Britanniában nem kötelező az, hogy a nők részt vegyenek a szűrővizsgálaton, és hogy mindig is kell ultrangos vizsgálatot is végezni, ezt nem értem. Vannak olyan országok, ahol jobb a helyzet van, ott, ahol, van olyan hely, ahol rosszabb a helyzet. Az mindig jobb, ha nem kell túl sok pénzt kiadni, természetesen a legjobb gyakorlatok megvalósítása is helyes, és az is helyes, hogy vannak jobb gyakorlatok, legjobb gyakorlatok, de ez nem létezik az összes Európai Uniós tagországban, nálunk sem tudják. Azt, hogy például a Flensburgi eh, kórház nem ugyanolyan, mint egy berlini kórház. Miért nincsen egy hálózat, ahol ezeket a legjobb gyakorlattal kapcsolatos információkat ki lehet cserélni, a lelkes eh, orvosok között ez működik, de nem kötelező érvényű. Péter Leúr elmondta azt, hogy a kelet és nyugat közötti ilyen jelentős különbségek nem elfogadhatóak, ebben igaza van, de más különbségek is vannak Európa különböző részei között, amelyeket ugyanúgy nem lehet elfogadni. Mit tehetünk, elnök úr? Azt gondolom, hogy a követelések mind helyén valóak. De ha ezeket mind elfogadjuk itt, a szakbizottságban és mondjuk a plenárison mi fog megváltozni? Illetve változik-e valami ettől? Én örültem volna annak, illetve örülnék annak, hogyha blokkonként tennénk különbséget, egy, tehát olyan blokkonként, amelyekről tudjuk azt, hogy milyen követelések tartoznak hozzájuk. Például, ami a korai felismerést, illeti a marker teszteket, a diszpozíciókat, ahogy Péter Lauda is írta, a kutatási keretprogramra való ráfordítást a költségvetésből, tehát tagországoknak nyilatkozniuk kell nyíltan arról, hogy a költségvetésük hány százaléket fordítják a rák korai felismerésére, zárójelben ide, az is, ide tartozik, hogy idejekorán információt kell juttatni az érintettek. Ez nem elég a mammográfiai vizsgálat, vagy a prostatarák vizsgálat, és a vastagbér vizsgálat. Nem csak vérvételre, székletvizsgálatra van szükség, hanem az is ide tartozik, hogy az embereket tájékoztatni kell arról, hogy az ő felelősségük, mindegy, hogy Portugáliáról, Bajorország legdélebbi, legmesszebbi csücskéről van ez szó, vagy bármelyik országról. Péter Leur utalt egy partnerségre, ez szép, 2013-ig tervezték ezt, most már 2010-et írunk, és nem történt még túl sok minden. Nem is látom vélni felfedezni azt, hogy vélem felfedezni a tagországok túl sok mindent tennének. Tehát számos követelés igazából a, a, a tagországoknak szól. Pontos, hogy kimutassák tehát a tagországok, hogy hogyan támogatják a legjobb gyakorlatokat, a költségvetésük hány százalékát fordítják megelőzése. Korábban, amikor a best practice-ről először szó volt, akkor nagy volt a felháborodás, nem tetszett ez nekünk. Én amikor beteg voltam, akkor nem tudtam arról, hogy Olaszországban más kezelést is kaphattam volna, illetve más kezelési módszerek is léteznek, és én még egy átlagon felül jól informált ember vagyok, tehát a megfogalmazáson még változtatni kell legyenek konkrét követeléseink, ahol ellenőrizni tudjuk majd egy év eltelte után például, hogy mi is történt. Köszönöm. Köszönöm, Frederik Rész. Oui, merci, monsieur le président. Dans un premier temps, je suis... Köszönöm szépen. Antonia Paranova kérte, hogy kérjek szót, mert a liberális, ő a liberális shadow, de nem lehet itt. Nos, először is Péter a köszönetet szeretnék mondani, és szeretnék gratulálni a jelentés tervezethez, amely lefedi a kulcspontokat, amelyek szükségesek a rák elleni ö, európai küzdelemhez. Peranova asszony azt mondja, hogy nagyon fontos az információ, a betegség minél korai megállapítása ez meghatározó a gyógyításban. A parlament jelentése azonban lehetne részletesebb, amikor válaszol a partnerségi kérdésekre. Tehát partnerségről szól, ez mindenképpen ne csak szlogen maradjon, hanem legyen hatásos. Jól kell ö, működni, és ö, külön említi ö, a, ö, az árnyék jelentés ö, tevő ö, Párnova asszony ö, azt, ö, hogy a korai felismerésre szóló rész igen gazdag, tanulságos. Jó lenne azonban tudni, hogy mi az, ami többé-kevésbé jól működött, mi az, ami több és mi az, ami kevésbé. Így lehetne az európai stratégiát jól meghatározni, és egyfajta úti tervet így lehetne kidolgozni a partnerségre Szükséges az együttműködés elmélyíteni a kutatásban, az egészségügyi egyenlőtlenségeket fel kell számolni, vagy legalábbis csökkenteni kell, illetve integrálni a rákellenes küzdelmet egy globálisabb tervbe, ez a terv általában az egészségügyre terjedne ki. A jövőben is kihívásokra kell számítani, például a lakosság elöregedésére. Ennyi Antonia megjegyzése, de a magam nevében szívesen szólnék. Akkor ezt javaslom, hogy folytassa. Oui. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. Szeretnék reagálni ö, arra, hogy ö, nem először hangzik el, ö, hogy gyakran beszélünk az európai egészségügyről, de paradoxon van nem mondjuk azt, hogy ajánlás és szeretnénk, ne, egyrészt, másrészt megkötés, kötelező, kötelezettség. Tehát egyrészt van a szándékunk, másrészt van a szerződés. Ez egyfajta paradoxon. A számokkal nem lehet vitatkozni. A pandémiáról, járványról beszél a WHO, amikor a rákról beszélünk. Ez lesz az első halálok, talán már idén, de jövőben mindenképpen a szív- és írrendszeri betegségek előtt. Még egy megjegyzés, gyorsan. Egy hálózatot kell kiépíteni és működtetni. Tudom, hogy ez lényegi kérdés. Grosztet asszony jelentésében. Tudni kell azonban, hogy ez hogyan fog működni. Örülök a 11-es pontnak, ahol is említés nyer a megelőzés. A rákok egyharmadát el lehetne kerülni az életmód és a táplálkozás megváltoztatásával. Talán itt szükséges még több kutatás. Ez nem lehet véletlen, ez az egy harmados szám a 16-os pont is fontos. 2003 óta foglalkozom ilyen kérdésekkel, ezért örülök, hogy a környezeti okokkal is foglalkoznak. Ez egyfajta koktél a kitettségünk. A 15. pontban nagyon örülök, hogy a korai felismerésről és gyógyításról van szó. A biomarkerekkel, ez a 15. pontban jön elő, ez a technika az orvosi szempontból is prioritást élvez az Európai Unió azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell elér, elinduljon. Nem lehet elégszer elmondani a legjobb terápia, a megelőzés és a korai felismerés. Merci beaucoup. Euh, Karin Kadenbach. Karin Kadenbach. Azt gondolom, hogy én e, teljes mértékben csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, másrészt nagyon tetszik Dagmar Roth Bérend javaslata, másrészt azonban e, nagyon vonzó elmélyedni a témában. Én támogatom Dagmar, de szeretnék elmélyedni. Ami a 16-os pontot illeti, a rák nem csak genetikailag indokolható, illetve magyarázható. Azt gondolom, hogy a, annak idején a gender mainstreaminggel kapcsolatban most hasonlót élünk át a health mainstreaming kapcsán, és tudni kell azt, hogy jelentős a nyomás a munkahelyeken, a munkafeltételek eh, stresszesek, és maga a stressz, a környezeti hatások is hozzájárulnak a rák kialakulásához. Én ezt ide még beleérném, és eh, a jövőbeni jogalkotásainkat is úgy kell megvizsgálni, hogy az érintettek egészségére ezek milyen hatással vannak. A 28-as pont idén a szegénység elleni év van, a szegénység megbetegít, és tudjuk, hogy a szegény országokban, ahol alacsony a képzettségi szint, a betegek aránya sokkal magasabb, hiszen nem jutnak hozzá megfelelő ellátáshoz, nincs pénzük, még ha e, tudnának is a kezelési módszerekről. Hangsúlyozni kell azt, hogy a kommunikációban célozottan azokat a csoportokat kell megcélozni, olyan módon, ahogy ezt megértik, és mind a megelőzésben, mind a kezelésben, az alacsony jövedelmű és alacsony képzettségű szintű csoportokat is meg kell célozni. Köszönöm szépen. Alojász Péterlének adom meg a szót, de még mielőtt neki megadom a szót, a bizottság képviseletében Nikke Fai úr kap Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy csak néhány percünk van már hátra, úgyhogy röviden fogok szólni. Nem tudom, nem kell túl sokat mondanom, hiszen a jelentéstevő bemutatta a jelentéstervezetet, amit a bizottság üdvözöl. Tehát Péter Le és elnök úr támogatását, személyes támogatását köszönöm, és a parlament támogatását is a rák elleni küzdelemhez nagyon röviden frissíteném az információt arról, hogy konkrétan mi történt. Ród Berent asszony azt mondta, hogy a múlt év során nem történt semmi változás. Hát biztosíthatom önt arról, hogy történt. Fantasztikusan széles skálája történt meg az intézkedéseknek. Olyan, rend, olyan szervezetek, orvosok, kutatók és szakszervezetek szervezeteiről van itt szó, Európa szerte, akik most részt vesznek az együttműködésben. Paradigmaváltásra van szükség ezen a területen, és szeretnénk emiatt vezető szerepet vállalni ebben. És inkább kevesebbet kellene törődnünk a kövé, követelésekkel. Ugye tudjuk, hogy a hogy a lakosok mit válnak, a polgárok mit válnak tőlünk, és hogy ahhoz képest az Európai Unió befolyása a tagállamokra ebben ezen a területen nem olyan nagyfokú. Tehát nem szükséges irányelvre gondolni, egyszerűen együtt kell működni, és ezt a jelenleg meglévő lendületet ki kell használni arra, hogy együttműködést teremtsünk az a tagállamok között, és ezt javíthassuk. Ennek az együttműködésnek, partnerségnek a végleges formája majd jövő hónapban alakul ki egy sor ülés folyamán szervezetek ezrei képviselik a gyakorlatilag minden szektorban dolgozó érdekelteket. Erről tehát majd többet tudunk mondani a jövő hónapban. Egy dolgot azonban még szeretnék kommentálni, mégpedig az, hogy önöke, önöknek az önök támogatására rendkívül nagy szükségünk van, nem csak most, hanem az elkövetkezendő hónapokban és években is. Beszéltek a ö, hozzászólók a fenntarthatóságról, illetve a fenntartható finanszírozásról. És az új ö, költségvetések szempontjából is nagyon fontos, hogy ez megmaradjon. Természetesen az elsődleges finanszírozás a területen a tagállamoktól kell, hogy származon, hiszen az ő hatáskörükbe tartoznak az egészségügyi rendszerek. De az európai szinten, európai szinten is vannak elérhető források. A strukturális alapok az Európai Unión belüli egyenlőtlenséget próbálják kezelni. És a, az gazdasági válság elleni küzdelem terén is nagyon fontos Európa egészsége és az európai polgárok egészsége. Számítunk az önök támogatására annak érdekében, hogy mindent meg tudjunk tenni a rák ellenes harcban az elkövetkezendő években is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Fájú úr hozzászólását, most pedig Alois Péter lekapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr! és mindenkinek köszönöm a hozzájárulást, köszönöm az árnyékjelentéstevők és mindenki más munkáját is, és a bizottság képviselőjét is. Azt hiszem, hogy nagyon nagy különbséget lehet látni az első és a következő parlamenti ciklus között, hiszen ahogy mondom, most valóban elkezdtünk cselekedni mindig vannak ebben a házban is, akik még többet követelnek. Én azt hiszem, hogy arra kell összpontosítanunk, hogy jó definíciót adjunk arról, hogy nekünk milyen feladataink vannak ebben az együttműködésben, és hogy nagyon ambíciózusan támogassunk mindent annak érdekében, hogy megfelelő irányba mozduljunk el. Egy kis feszültséget érzek a között, hogy mennyire menjünk bele a részletekbe, illetve hogy mennyire legyünk tömörek, és a módosító indítványok készhez vitelénél meg fogom próbálni, az, azokat figyelembe venni, amelyek a mi feladatainkat hangsúlyozzák az együttes partnerségen belül. A bizottság képviselőjének hozzászólását is örömmel hallom, hiszen pozitív reakciót váltott ki ez a partnerség részt vettünk ennek a partnerségnek a megindításában, és látom, hogy mennyire lelkesek az emberek annak érdekében, hogy végre változást érjenek el ezen a területen. Mindenki ambiciózus, mindenki elkötelezett. Tudom, hogy a tagállamok nem fognak annyira messze menő eredményeket elérni, amely, amilyeneket mi szeretnénk, de mindenki paradigmaváltásról beszél. Hogyha emlékszünk a Potocsnyik és más biztosok meghallgatására, biztos jelöltek meghallgatására, ők is paradigmaváltásról beszéltek, nem csak az energia, illetve a környezetvédelem terén, hanem mindenféle más téren is, mégpedig az egészségügy terén is. Hogyha a jelenlegi trendeket vissza akarjuk fordítani, meg akarjuk fordítani, akkor változtatásokra van szükség, és azt hiszem, hogy ehhez nagyban hozzá fogunk tudni járulni tehát nem ellenzem egy véleményüket sem, nagyon sok inspirációt merítek a gondolataikból és a véleményeikből, és bizonyos a struktúrális alapokról és a már jelenleg is elérhető eszközökről is kell majd szólnunk annak érdekében, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentsük. Szeretném, hogyha az öt éves ciklus végén azt láthatnánk, hogy minden tagállamban léteznek nemzeti rákellenes programok, rákszűrési programok, és hogy minden ajánlást elfogadtak annak érdekében, hogy a rák elterjedése csökkenthető legyen. Remélem, hogy minden tagállamban lesz rákszűrési program, és egy egységes statisztikai rendszer az adatok rögzítésére nagyon örülnék annak, hogyha egy ambíciós követelmény rendszert állítanánk fel, és ha a tagállamok a GDP-jük legalább 10-15%-át fordítanák rákutatásra 3% helyett, hiszen a 3% az akár statisztikai hibának is betudható. Meg vagyok róla győződve, hogyha hát, a határokon átnyúló egészségügyről szóló irányelvet elfogadjuk, akkor a különböző országokban egészségügyi téren létező tudás is sokkal gyorsabban fog majd terjedni, illetve a betegek mobilitásának javítása is hozzá fog majd járulni a tudás megosztásához a tagállamok között. Azt hiszem, hogy kifutottunk az időből. Nagy örömmel mm, beszélnék még önöknek sok minden másról is de azt hiszem, hogy a nagy vonalakban egyet tudunk érteni. Várom az erős módosító indítványokat, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a jelentésünk erős támogatást kapjon majd a szakbizottságban és a plenáris ülésen egyaránt. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen, Roiz. Köszönjük szépen a munkádat. A módosítók benyújtásának határideje 12 óra március 12 és meglátjuk majd, hogy mi érkezik be addig. Április 7-én szeretnénk a szakbizottságban szavazni, ez egy nagyon fontos téma. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Lezárom az ülést. És néhány perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével.